Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Tisztelt kollégák, köszöntök mindenkit. Nagyon örülök annak, hogy ismét eljöttek a koordinátori ülésünket követően, amelyet reggel tartottunk, majd két és fél órán keresztül a szakbizottságunk is ülésezett a délelőtt folyamán, most pedig elérkeztünk a délutáni ülésünkhöz, és rendkívül örülök annak, hogy köszönhetem, méghozzá szívélyesen köszönhetem itt Carlos Moedas biztos urat. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy ismét eljött hozzánk. Egy bizottsági közleményt fog ismertetni az FP7-es keretprogram ex post értékelési jelentéséről, Ez személy szerint is nagyon fontos számomra. Nem csak ITRE elnöki minőségemben. És nagyon örülök annak, hogy ezt a témát itt megvitathatjuk most. Az FP 7 es expost értékelési jelentés amelyet a magas szintű csoport készített el, november 19-én lett ismertetve, akkor ismertette a biztos, és a bizottság jelentését, erre való reakcióját január 19-én adták közzé. Az ITRE szakbizottság a kutatási programja, programokért illetékes, a programhoz tartozó projektekért, az elsőtől a nyolcadikig, a nyolcadik ugye a Horizont 2020. És arra kérném Moedás biztost, hogy vezesse fel ezt a vitát, és tartsa meg a bevezetőjét, parancsoljon a szó. Elnök úr, tisztelt Jerzy Buzek, tisztelt képviselők! This committee, uh, and to exchange ideas and mindig egy nagy öröm számomra, hogy eljöhetek a szakbizottságokhoz. Um, egy eszmecsere véget. Azt hiszem legutóbb júliusban jártam itt, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy ismét tájékoztathatom önöket a bizottsági közleményünkről, melynek tárgya a hetes keretprogram expost értékelése, ez ugye az FP7 nevet viseli. Ahogyan Buzek elnök úr is elmondta, január 19-én lett ez a közlemény elfogadva, és ezt követően rögtön továbbítottam az anyagot Buzek úrhoz. Időközben feltételezem, hogy mindenki kapott másolatot erről a közleményről. Az FP7-es értékelés és ennek a kutatásra gyakorolt hatása nem elhanyagolható két oknál fogva. Egyfelől azért, mert ez az értékelés, amely teljes függetlenségben, függetlenséggel zajlott, tehát egy független bizottság végezte, arra következtetésre jut, hogy a kutatásfejlesztési beruházások kulcsfontosságúak a gazdaság számára. Mennyiségileg határozza ezt meg, ez ebben elik a lényege. Vannak tények, adatok, amelyeket nyújt um, ez a független értékelés, amit egyébként Luis Fresco professzor irányított. Másodszorban azért is fontos, mert az értékelés az európai polgárok irányába való elszámolthatóságunk miatt is uh, kulcsfontosságú. Még mielőtt belemennék a részletekbe, megemlíteném, azon uh, részleteket, illetve az értékelés uh, eredményét, amelyet majd figyelembe veszünk a Horizon 2020 időközi értékelése során is. 2017 végén. Ez az oka annak, hogy itt vagyok ma, ugyanis az önök véleménye kulcsfontosságú, nagyon fontosnak tartom az önökkel való együttműködést az időközi értékelés kidolgozása során, az előkészületek során. Ezért ma arra törekedtem, hogy hangsúlyozom azon fő megállapításokat, amikre rámutatott ez az értékelés. Egyértelműen kiderül, hogy eddig az FP7-nek volt a kutatókra, az innovátorokra, a gazdaságra és a társadalomra gyakorolt hatása, és az is bebizonyosodott, hogy van egy egyértelmű adott, hozzáadott értéke az Európai Unió számára. Tehát az FP7 teljes költségvetése 55 milliárd euró volt, de ha figyelembe vesszük, ez a teljes közberuházásoknak csak 7%-át teszi ki. Az egyetemek és a kutató szervezetek kapták a finanszírozás 70%-át, a magánszektor pedig kb. 25%-ban részesült a támogatásból, ennek a 25%-nak a fele a KKV-kat illette meg. Tehát az első pont, amelyet szeretnék hangsúlyozni, mi volt az FP7 keretprogram hatása, milyen hatást gyakorolt a kutatókra. Gyakorlatilag 170 ezer publikáció készült, kb. 1700 szabadalmi kérelem, 7400 kereskedelmi felhasználás említhető meg az adatok között. 1700 és 7400 egyértelműen bizonyítja azt, hogy milyen többletértékkel bír ez az adófizetők szempontjából. Ez látható, hogy mennyit fordítottunk a kutatás fejlesztésre. A publikációk 55%-a mindenki számára hozzáférhető, ami nagyon fontos. Azt is láthatjuk, hogy ezen kiadványok sokkal nagyobb hatást gyakoroltak, ugyanis gyakrabban került sor színvonalas szaklapokban való publikációjukra. Az FP7 által finanszírozott projektekkel kapcsolatos publikációk a leggyakrabban idézett kiadványok 5%-ába tartoznak. Ez azt jelenti, hogy az európai és amerikai átlag felett vagyunk az FP7-tel. Tehát, hogyha az RC-t vesszük példaként, akkor a fő publikációk, valamint ha megnézzük a Nobel-díjas kutatókat. Láttam, jártam Davosban. Két Nobel-díjas kutató, a grafin feltalálója és Pisarides professzor, az egyik fő makro közgazdász a világon szintén részesült ilyen támogatásokban. Tehát ezek az ERC támogatások a kutatói kiválóság mérföldköveivé váltak de mindez nem elég, amikor kommunikálunk erről a programról, hiszen azt is el kell mondanunk, hogy a gazdaságra milyen hatást gyakorol. Munkahelyteremtés és növekedés szempontjából pozitív volt a hatás Európában, ha megnézzük a becsléseket, a, kivét a a kivetített adatokat, pozitív volt a hatás. Minden egyes befektetett euró kb. 11 euró közvetett és közvetlen gazdasági hatást gyakorolt az innovációs az új technológiák által. Az értékelés um, arra következtetésre jut, hogy a gazdasági növekedés 20 milliárd euróban számszerűsíthető, ez 500 milliárd eurót jelent 25 hmm. évre kivetítve. Az FP7 130 ezer kutatói munkahelyet fog közvetlenül létrehozni 10 éven keresztül, és 160 ezer további munkahelyet 25 év során. Ugyanakkor körültekintően kell bánnunk a számukkal, de az is egyértelmű, hogy a hatás rendkívül pozitívnak minősíthető. Egyértelmű, hogy büszkének kell lennünk az FP7-es keretprogramra. Ha megnézzük, hogy mit tettünk, a magánszektor szintén lényeges kezdeményezetje volt ennek a programnak. Öt közös technológiai kezdeményezés született, három PPP konstrukciót hoztunk létre, hogy az ágazat részvételét előmozdítsuk, például az energiahatékony épületek vagy a környezetbarát gépjárművek előállításában, és ami szintén fontos, az a társadalomra, illetve az európai állampolgárok életére gyakorolt hatás. Olyan időkben, amikor Európa különböző fenyegetésekkel néz szembe, az FP7 Expost értékelése bizonyítja, hogy a program lehetővé tette egy közös tudományos alap mm, létrehozását, amely által foglalkozhatunk különböző nemzeteken átnyúló társadalmi kihívásokkal, amelyek érintik a környezetvédelem, az egészségügy, az élelmiszerbiztonság, a foglalkoztatás, a szegénység kérdéskörét. Több mint 7800 projekt 28,7 milliárd euró költségvetéssel támogatta a különböző interdisziplináris projekteket. Ezek rendkívül fontosak, mert összekapcsolják a tudást Európában. Engedjenek meg, hogy egy példát is megemlítsek. Megvizsgáltam a különböző projekteket, és volt egy, amely kapcsolatban felmerült bennem az, hogy nem mindig közvetítjük a háttérben rejlő információkat. Egy SolarJet nevű program, SolarJet program arra helyezte a hangsúlyt, hogy az üvegházhatást okozó gázokat hogyan tudjuk átalakítani. 2014 áprilisában kerozint állítottak elő a napenergiát felhasználó technológiával, és pontosan ezek azok a projektek, amelyeket kommunikálnunk kell az állampolgárok felé, hiszen ezek fogják a jövőnket megváltoztatni. És minél több ilyen információt nyújtunk, annál fontosabb lesz ez Európa jövője szempontjából, nem csak a kutatás és a tudomány szempontjából. Most pedig engedjék meg, hogy áttérjek még valamire szerintem szintén kulcsfontosságú az, hogy az FP7 a, milyen világméretű hatást vált ki nyitottsága miatt. Több mint 170 országból érkeztek résztvevők. A különböző kollaboratív projektek esetében EU-n kívüli és társult országok is részt vettek a projektben. Az átlagos projektek esetében 11 szervezet, 9 régió és 6 ország vett részt. A, támogattuk 50 ezer kutató munkáját 140 országban, 30 százalékuk az Európai Unión kívüli ország. A kutatók fele az Európai Unióból, iparosodott országokból érkezik. Vannak persze hiányosságok is, amelyeket mindenképpen orvosolnunk kellene. Öt ajánlást fogalmaztunk meg, és mivel kevés az idő, nem szeretnék ezeken végighaladni, de vannak olyan kérdések, amelyekkel a Horizon 2020 már foglalkozott, mások esetében pedig további munka szükséges. Engedjék meg, hogy három konkrét példát említsek meg. Először is az FP7 túl bonyolult volt a résztvevők számára, és ezért nem sikerült jelentősen egyszerűsíteni a részvételt. A Horizon 2020 szempontjából nagyon nagy lépés történt a programok egyszerűsítése irányába, már ami a részvételt illeti, és a támogatást. Ugyanakkor úgy gondoltuk, hogy ez még nem volt elegendő, ezért egy széles körű nyilvános konzultációt indítottunk, hogy az egyszerűsítés intézkedések második szakaszát is elkezdjük. Több mint 5000 érdekelte vettük fel a kapcsolatot, hogy visszajelzést kapjunk tőlük. Továbbá az EU vonzó hatását kell fokozni a kutatók számára, hogy egyszerűsítsük a felhasznált eszközök számát. Ez az egyik oka annak, amiért szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek, önöknek a támogatásukért, nagyon sokan felvették velem a kapcsolatot, és több eszmecserét folytattunk már, és fogunk is még folytatni a, az európai együttműködésről, amelynek célja ezen különböző intézkedések egyszerűsítése. Van még időm, elnök úr? Nos, arra szerettem volna utalni, hogy a különböző vállalatok, eh, amelyekkel egyeztettem, azt eh, mondták, hogy gyakran nagyon sok az eszköz, nem tudják, hogy eh, mihez forduljanak, hova nyúljanak. Egy egyablakos pont, kapcsolatartó pont, éppen ezért nagyon fontos a jövőre nézve, ez volt az egyik ajánlása ennek a jelentésnek. Továbbá dolgozunk egy elképzelésen, egy európai alapot a tőkepiaci unióval együttműködve, hogy fokozzuk az innovatív vállalatok támogatását. Ezek a válaszok, amelyeket az ajánlásokkal kapcsolatban elmondhatok. Lássuk a harmadik példát is. Az FP, FP7 gyakran elkülönülve működött, és ebből pedig hatékonysági hiányok jelentek, jelentek meg, és ez a Horizon 2020-assal való egyeztetésben oldható meg. Hatékony szinergiákat alkalmazhatunk az európai strukturális alapokkal. Jó híreim vannak ezzel kapcsolatban, bizonyal tudják, hogy a kiválósági jelvény kezdeményezést indítottuk el. A Horizon 2020 és a strukturális alapok között az elképzelésünk az volt, ha van egy jó projekt, mondjuk a KKV területén, és nincs elég Horizon 2020-as alap, illetve összeg, akkor Cornella Krecu kollégám azt mondhatja, hogy ezt a projektet még nem finanszíroztuk, és ez egy jó projekt. 500 ilyen kitüntetést adtunk át, ez idáig Spanyolország és Olaszország szerepelt kitűnően, felhasználva ezeket a szinergiákat, amelyek a két finanszírozási forrás között jelentkeztek. A szinergia kérdése pedig az utolsó észrevételemre vezet tovább, mégpedig a stratégiai beruházási alap, vagy az EFSI kérdéséről szeretnék szólni. Az Európai Beruházási Bank becslései szerint 2015-re az EFSI összesen 50 milliárd eurónyi beruházási összeget fog mozgósítani két fő területen, egyrészt az infrastruktúrális és innovációs területeken, 42 projektet fogadtak el 5,7 milliárd értékben, és a KKV finanszírozást itt 84 projektet írtak alá 1,8 milliárdos értékben. A 42 projektből 5 kutatással és fejlesztéssel foglalkozik, 325 milliós eurós értékben, és ez a támogatási összeg vélhetőleg két milliárd eurót fog mobilizálni. Bioplasztika, orvosi gyógyszerek, Alzheimer gyógyszerek, acélkutatás, vagy biotechnológiai termékek, hogy néhányat megemlítsek. Elégedett vagyok? Nem, még nem elégem. Akarunk még több beruházást becsatornázni erre, erre a területre? Igen több projektet szeretnénk látni a kutatás és fejlesztés területén, hiszen ez az FC-nek a lényege. Az FC finanszírozásán felül létezik 750 milliárd euróval az InnovFin projekt is, a Horizon 2020 projekt keretén belül. Ezen felül pedig aláírtuk azt a tervet is, hogy az EFSI további 320 millió eurót biztosít majd az InnovFin eszköz számára. Egy szóval egy sor további finanszírozási eszközt készítünk elő. Az én prioritásom abban rejlik, hogy a kutatás és fejlesztésről ne feledkezünk meg, és így igazi hatást gyakoroljunk a reálgazdaságra. Örülök, hogy beszámolhattam önöknek és javíthattam a beruházási környezetet. Az Európai Beruházási Projektportál, az EIPP, hogy még egyet említsek, februárban, februártól ér, érhető el, és itt a beruházók és a ötletgazdák találnak majd egymásra. Az a fontos, hogy a legjobban struktúráljuk a projektjeinket, annak érdekében, hogy vonzó legyen ez a köz- és a magánberuházók számára is. Az EIOH, vagy az European Investment Advisory Service pedig egy sor tanácsadó tevékenységére bead rátekintést, és segít majd a finanszírozásban, illetve a projektek kialakításában. Kedves Érzi Búzek, kedves európai parlamenti képviselők, Milton Friedman, amerikai nobel díjas szeretném idézni, aki azt mondta, az egyik legnagyobb hiba arra, abban rejlik, hogyha egy szakpolitikát szándéka alapján és nem eredményei alapján ítélünk meg. Azért voltam ma itt, hogy az eredményekről számoljak be, és biztos vagyok benne, hogy önök sokat segítenek nekünk majd abban, hogy az európai állampolgárok érdekét szolgálva hozzunk további döntéseket. Köszönöm. Thank you very much, uh, uh, Mr. Commissioner. Köszönöm szépen, biztos úr. Hét éve vett tekintettünk át a hetedik keret, eh, keretprogramot, mi több nyolc és fél évet voltak éppen, mert volt olyan projekt, amely hosszabb ideig tartott, mint hét év. Nagyon fontosnak tartom tehát, hogy eh, áttekintést kaptunk a projektek működésére, és ezt eh, javítani szeretnénk, a kutatásfejlesztés ügyét szeretnénk előbbre vinni és ehhez fontos, hogy elemezzük a múlt tanulságait, és ebből levonjuk a jövőbe vezető út következtetéseit. Az ITRE volt tagját, Romána Jordán asszonyt üdvözlöm itt most körünkben, aki tíz évig volt az ITRE tagja, ó Istenem, Sokan emlékszünk, még volt képviselő kollégánkra, Romana Jordán asszony mára viszont az Európai Parlament és az ITRE szakbizottság hivatalos képviselője az ÉSZER tanácsban, az energia szabályozók tanácsában. Nagyon fontos feladat, ezt köszönjük, hogy eljött kollega, és köszönjük, hogy kapcsolatban van velünk. Más volt szakbizottsági tagjaink és kapcsolatban vannak velünk, ennek csak örülhetünk. Kezdjük most el a vitát a frakciók nevében. Először Őler úrnak adom meg a szót, aki egyben előadó, másrészt a néppárt képviselője. Parancsoljon. Elnök úr, biztos úr, köszönöm szépen. az ön által az a siker, amelyről beszámolt, ennek a sikernek az egyik megteremtője, szülő, atya ön mellett ül, hiszen Jerzy Bucek volt az parlament jelentésének jelentéstevője. Az itt hallott elemzés valóban hasznos tanulságokkal járhat a tekintetben, hogy mit tegyünk a jövőben, merre kormányozzuk a kutatási keretprogramot a jövőben. Úgy gondolom, hogy a szinergia hatásról és a emeltyű hatásról, vagy a sokszorosító hatásról keveset hallottunk, hiszen az FP talán azért nem, mert ez még egy hagyományos, régi típusú innovációs program volt. De a szinergia területén, illetve a sokszorozó hatás tekintetében hiányosságok mutatkoztak, és ezeket a tanulságokat az FC kialakításában is hasznosítottuk, de azt gondolom, hogy a keretprogram elemzésekor ezeket a hiányosságokat is bátran ki kell mondani. Az FP7 eredményei még mindig rávilágítanak arra, hogy az EU-15-ök és az EU-13-ak között nagy különbségek vannak. Úgy gondolom, hogy a középidős áttekintésben erre a tényre nyomatékosabban fel kellett volna hívni a figyelmet. A Horizon 2020-ban biztos jobban figyelünk erre a dihotómiára új és régi tagállamok között vagy mondjuk úgy az EU 15-ök és az EU 13-ak között, bár nem így tekintünk magunkra, hogy mi volnunk a 15-ök meg a 13-ak, de a program abszorpciós kapacitása és hatása tekintetében bizony van különbség régi és új tagállamok között. Úgy gondolom, hogy a Horizon 2020-as program középidős áttekintésében e szempontról nem szabad megfeledkeznünk. Utolsó észrevételemet teszem. Szintén a középidős áttekintés során a mérés kérdése lesz nagyon fontos. A keretprogram sikereit vagy publikációs számmal, vagy bejegyzett szabadalmakkal mérjük. Ám, és lehet, hogy maga a mérő eszközökkel van probléma, hiszen mondjuk a Horizon 2020-szal konkrét politikai célokat fogalmazunk meg. Csökkentsük a széndiokszidot, vagy alakítsuk át a szakpolitikákat. Úgy gondolom tehát, hogy a középidős áttekintésben ne csak számokra, nem csak szabadalmakra és publikációkra koncentráljunk, hanem tekintsük át, hogy mi volt sikeres ebben a programban. Nézzük például az energia területén előttünk álló kihívásokat. Nézzük, hogy milyen közbeszerzési eljárásokat folytattunk le, de azt is nézzük meg, hogy elértük-e a céljainkat. Mérjük hát ezt, hogy elértük-e a célt, definiáltunk -e egy célt, már pedig ezt megtettük a széndiokszid csökkentés területén, és sikerült ezt elérni. Mondjuk meg, hogy melyek a már elért eredmények, melyek teljesíthetőek a program futam ideje alatt, és hol mutatkoznak hiányosságok. Úgy gondolom tehát, hogy az áttekintés sokkal differenciáltabbá válhat, hiszen világos, hogy a Horizon 2020 sokkal differenciáltabb, mint az FP7, és ettől persze a középidős áttekintés is komplexebbé válik, mindenképpen azonban a széles kontextusra kell figyelni, megértsük a program sikerét. Köszönöm az SND nevében Szorinyó kollega kapszót. Elnök úr, biztos úr, engedje meg, hogy ma az anyanyelvén beszéljek én is. Szeretném gra- szeretnék gratulálni önnek ezért a munkáért, és szeretem volna megköszönni a hetedik keretprogram értékelésének ismertetését. Ebből látható, hogy milyen komoly sokszorozó hatása van a közpolitikáknak a kutatás és a fejlesztés terén. Ami azonban a legfontosabb az értékelés, az elemzés során, az az, hogy felhasználjuk ezeket, és a jövőre vetítsük ki őket. Ma már tudjuk, hogy a tudomány az innováció területén meg kell találnunk a kulcs fontosságú pontokat, és a kulcs fontosságú problémákat kell orvosolnunk, mint például az egyenlőtlenségeket. És vissza kell szereznünk az európai gazdaságba vetett bizalmat. Például ami a kibocsátásokkal kapcsolatos csalást illeti, egy nagy európai gyártó részéről. Erre egy szabályozási, problém, szabályozási megoldást kell adni, de egy, egy ágazati megoldást is. Befogadónak kell lenni a technológiának, a kutatásnak, az innovációnak. Ez az, ami lényegi hatást tud kiváltani. Volnának konkrét megjegyzéseim, nagyon sok megjegyzésem is volna. A vállalkozásokkal és az innovációra fordított forrásokkal kapcsolatban szeretném a véleményét kérni. Említette azt, hogy a Juncker terv forrásait, vagy az EFSZ-t hogyan lehet felhasználni, említette az 50 milliót, amit bizonyos értelemben már odaítéltek, de amikor megnézzük a különböző projekteket, látjuk, hogy itt nagy horderejű projektekről van szó. Ezek lehet, hogy nagyok, nagy projektek, azért, mert nagyon fontosak, és itt a Horizont 2020, valamint a Juncker terv közti kapocs kulcsfontosságú, és pontosan itt hiányzik ez a one-stop shop, amiről a hetes keretprogram kapcsán beszélt, ez most nem létezik. Fontos, hogy gyors hozzáférést biztosítsunk. Vannak kis projektek, de nagyon nagy a jelentőségük. Másodszorban, ami a nyilvános adatokhoz való nyilvános hozzáférést illeti. Itt ugye kutatási adatokról van szó, biztosítani kell a versenyképességet az európai kutatás, az európai ipar számára például a kutatói adatokhoz való hozzáférés esetén gyakran azt gondoljuk, hogy kettős a finanszírozás és korlátozott a hozzáférés. Mit lehet tenni ezen a területen az önvéleménye szerint? És még valami végezetül szerettem volna megkérdezni, hogy hogyan kívánják a Latin Amerika és Európa közti digitális kábel összekötetést konkretizálni. Itt is ez nagyon fontos a két kontinens közti tudományos információcsere szempontjából, világszinten is ez nagyon fontos. Brazíliában, Belo Horizonteban járva tapasztalhattuk, hogy ezen infrastruktúra iránt nagy a lelkesedés, ez nagyon komoly lehetőség Európa számára is, ezért szerettem volna tudni, hogy ez a gyakorlati példa a jövő összekapcsolása szempontjából hogyan halad. Köszönöm szépen, kedves kollega. Tosánoszki úr következik az ECR képviseletében. Csehül fogok beszélni. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak beszámolójáért, ami a hetedik keretprogramról szólt. Nagyon nagyra értékelem ezeket a számokat, mert számunkra rendkívül fontos ebben az időpillanatban amikor a Horizont 2020 indul, és ez a jelentés beszámoló tényleg részletes, és teljesen attól függetlenül készült, amit mi magunk értékeltünk volna. Egy dolog hiányzott, azt hiszem, belőle, vagy legalábbis én nem fedeztem fel. A hetedik keretprogram hatástanulmányi eredményeket is kell tartalmazzon. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mi a helyzet. Az elvárásoknak megfeleltünk-e most, hogy indul a Horizont 2020. Ez a jelentés nagyon hasznos lehet számunkra az elvárások definiálása érdekében. Szeretnék Heller kollégához csatlakozni, aki azt kérdezte, hogy a hetedik keretprogramról ugyan szó volt itt sokszor, itt a szakbizottságon belül, mondván, hogy a különböző országok különbözőképpen finanszírozták. Azt hiszem három vagy négy országról beszélve azt mondhatnánk, hogy ezek csak helyi jellegű kérdések. De 28-ból 13 ország esetében ez azt jelenti, hogy valami nem megy úgy, ahogy kellene, vagy az adott országban, vagy pedig még nem igazán működik a rendszer megfelelően. Azt tudjuk, hogy a hetedik keret program rendszere rendkívül összetett volt, legalábbis ami a projekteket illeti. Úgyhogy ezek a megállapítások számunkra rendkívül fontosak, főleg a tudományos téren kapcsolódnak ezek ugyanis a strukturális alapokhoz is. És hogy ne zárjuk is egyiket, sem másikat, Köszönöm tehát, még egyszer köszönöm önnek. És a régi országokban tehát 85%-ról beszéltünk, az úgynevezett új országokban a többi, ez jelentős. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A GUE nevében Matthias Asszony következik, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr, biztos úr. Köszönöm az ismertetőjét. Szeretném megköszönni önnek már elve azt a tényt, hogy eljött eh, hozzánk, és eh, erről a jelentésről eszmét cserélhetünk. Továbbá szerettem volna kiemelni bizonyos aspektusokat, amelyeket ez az értékelés úgy tűnik, hogy nem fed le teljesen. Nem férhet kétség ahhoz, hogy történtek előrelépések, és az eredményeket tekintve sem lehetnek kétségek, ezzel egyetértünk, de több alkalommal említette, és amikor a jelentést olvassuk, akkor ezt részletesen is látjuk, több alkalommal említette azt, hogy ezen indikátorok nem csak a 28 tagállam aktív részvételéről tanúskodnak, és arról, hogy ez rendkívül egyenlőtlen. Összesen 77 ország vett ebben ugye részt, munkahelyeket is sikerült teremteni és a növekedést elősegíteni, de tudom, hogy a kutatás és a fejlesztés bármely társadalomban az innováció a fejlődés egyik alapja. Ennek ellenére mindig fennáll egy probléma, amelyet véleményem szerint az FP7-es keretprogram sem orvosolt, és most a Horizon 2020 sem, vagyis az, hogy egyre inkább, amikor növekedésről és munkahelyteremtésről beszélünk, milyen munkahelyekről beszélünk. Erről teljesen hallgat ez az értékelő jelentés. Ugyanúgy, ahogy folyt, továbbá, továbbra is ezt elhallgatja a Horizon 2020 is. Több beruházásra van szükség. A közprogramok, a kutatásfejlesztési programok elő kell, hogy segítsék a munkahelyteremtést, ugyanakkor azon emberek, akik ezen programokban dolgoznak, teljesen bizonytalan és kilátástalan állásokkal rendelkeznek. Tehát ez a munkahelyteremtésnek egy adott modellje, ilyen modellt szeretnénk? Ez egy olyan probléma, amelyet azt hiszem a hetedik keretprogram nem oldott meg. És szeretném kihasználni most azt a lehetőséget, hogy a Horizon 2020 végrehajtásának a kezdeténél tartunk, hogy megkérdezzem a biztos úrt, hogy milyen értelemben beszélhetünk továbbra is növekedésről és munkahelyteremtésről, a kutatás, a fejlődés, fejlesztés, az innováció ezen terén, amikor az ágazatban dolgozók teljesen bizonytalan állásokkal rendelkeznek, alapvető jogokat sem biztosítanak, amikor bármilyen fajta feladatkört látnak el. Itt jól képzett személyekről beszélünk, intézményekről, amelyek gyakorlatilag teljességgel rá vannak utalva ezen munkákra. hogy olyan személyekről van szó gyakran, akiknek más lehetőségük nincs, és valószínűleg ez lesz az egyetlen terület, ahol nagyobb az európai beruházás, ugyanakkor semmiféleképpen nem beszélhetünk növekedésről úgy, hogyha ennek a pillérnek az alapja teljes bizonytalanság olyan emberek esetében, akik képzettek, dolgoznak továbbra is, képzik magukat, ennek ellenére minimális munkavállalói jogokkal nem rendelkeznek. A kutatás, fejlesztés területe nem lehet egy kivétel ebből a szempontból, tehát a Horizon 2020 fontos, hogy biztosítsa az emberek számára a legjobb lehetőségeket. Az Európai Uniónak a beruházásait úgy kell kialakítani, hogy elmondhassuk, hogy olyan jogokkal rendelkeznek, mint bárki más, és ilyen minőségben kell, hogy tudják elvégezni a munkájukat. Köszönöm. Thank you very much, madam. Nagyon köszönöm, asszonyom. Kappel asszony következik az ENF nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr. sok szakbizottságban élem önt meg, szívesen jön a parlamentbe, és örömmel követem azt a lelkesültséget, amelyel a kutatás-fejlesztés ügyét követi nyomon. Ez egy olyan kérdés, amely nagyon fontos az Európai Unió számára, hiszen ez növeli, a, ez biztosítja a növekedést, ez biztosítja a fejlődést. Ma arról beszélt, hogy a hetedik keretprogramnak melyek a főbb kihatásai, és azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a programnak a mérlege nagy hatással van rám. Nem csak, hogy ez volt az egyik, a világ egyik legnagyobb kutatási programja 55 milliárdos volumennel, ezt említettem, nem 25 ezer projektet eh, finanszíroztak, és a program még nem ért véget, a projektek fele még nyitva van, még dolgoznak bennem. Az egy a 11-hez való sokszorosító vagy szorzó hatás és a sok tízezer új munkahelye, eh, amelyet a program biztosít, és egy 500 milliárd eurós értéknövekedés magukért beszélő számadatok is. Mindezek arról beszélnek, hogy milyen fontos a kutatás és a fejlesztés Európa számára, mint gazdasági színhely számára és az emberek számára is. Említette, hogy az FP7-es egy nemzetközi program volt, 170 országból jövő kutatók vettek részt. Csupán a Marie Curie programban 50 ezer kutató és 140 ország 10 ezer doktorandusza jött Európába. És az is nagy hatással volt rám, hogy az egyik korábbi szakbizottsági ülésen említette, hogy egy task force-t állítottak föl a szakpolitikai támogatás érdekében, hiszen a kutatásfejlesztés az Európa 2020-as stratégia fő célkitűzése, a K és F kiadások három, a GDP és a GNO 3%-a legyen kutatásfejlesztési finanszírozás, ez a cél. Márpedig a tavalyi őszi országjelentésekből tudjuk, hogy a 3%-ot még bőven nem érte el sok tagállam. Éppen ezért pragmatikusnak és célravezetőnek tartom, hogy konkrétan elutazik az országokba, és ott cserél eszmét arról, hogy hogyan lehet eh, erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy az Európa 2020-as stratégia 3%-os célját elérjék. Úgy gondolom, hogy a nemzeti programokat jobban kell koordinálni az európai célkitűzésekkel, ez az egyik kihívás, és a strukturális beruházási alapokkal és az EFSZ-vel. A Horizon 2020-at már az FP7 ideje alatt létrehozták, illetve hozzáférhetőbbé tették a kis és középvállalatok számára 80 milliárd euró az összköltségvetése. Kíváncsi vagyok, hogy az év végére milyen szorzóhatást érünk el, egy 12-vel számolunk. A, és így lehet megnyerni a kis és középvállalatokat. Nemzetközi kontextusban a Horizon 2020-as program költségvetése 80 milliárd euró, soknak tűnik, de az USA-ra, Kínára vagy Dél-Koreára figyelve láthatjuk, hogy az ő kutatás-fejlesztési kiadásaik még magasabbak, mint az európaiak. Ön is mondta, nem szabad, hogy babériainkon megpihenjünk. Látni kell, hogy a kutatás és az innováció növekedés és a foglalkoztatás záloga Európában. Köszönöm. Kappelasszony biztos úr az kérdések első körét a frakciók tették fel, megadom most önnek a szót, hogy válaszoljon. President, thank you very much. Tisztelt elnök úr, nagyon köszönöm a lehetőséget. Nem tudom, megengedi -e, hogy portugálról kezdjem. Szeretnék először is gratulálni a képviselőnknek. Tiért. Mariza Matias eh, képviselő, először is szeretnék eh, gratulálni önnek a választási eredményeért, az elnök választáson elért eh, eredményért. A portugáliai kampányt követően a kitűnő eredményért szerettem volna gratulálni önnek illetve a pozitív hozzáállásáért is mert nagyon jó példát mutatott, ezt mindenképpen szerettem volna megjegyezni. Másodszorban, tisztelt képviselő, megemlített egy olyan problémát, amely egy általános probléma Európában. Ez a kettős piac, a munkaerőpiac jellemzője, és ez messze túlmutat az innováción és a kutatáson. A lakosság egy részét a fiatalokat sújtja inkább, ők sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben vannak, és vannak mások, akik védettebb helyzetben vannak. Ez európaiként azt hiszem, hogy mindenkit aggaszt, erre megoldásokat kell találnunk. A megoldások egy produktívabb és versenyképesebb Európában rejlenek. A keretprogramok, az FP7, a Horizon 2020 szerepe pedig pontosan az lesz, hogy növelje Európa termelékenységét és versenyképességét. Ha ezt elérjük, akkor több lesz a vállalkozás, több lesz a munkahely, és több munkahelyet tudunk teremteni, ezáltal pedig jobb feltételeket tudunk teremteni ezen nemzedékek számára. Ami a hetes keretprogramot illeti, a munkahelyteremtés a kutatókkal kapcsolatos, valamint a számukra nyújtott ösztöndíjakkal, de itt olyan munkahelyekről is szó van, amelyeket az innovációval tudunk teremteni. Ez azért fontos, mert elemeztük a közelmúltban a Eurostars programot, meg szeretük volna állapítani, hogy a vállalkozások, amelyek finanszírozást kaptak, milyen munkahelyeket teremtettek szemben azokkal, amelyek nem részesültek finanszírozásban is. Azok, akik kaptak támogatást, több munkahelyet tudtak teremteni, tehát konkrét volt az összefüggés. Másodszorban pedig azt hiszem, hogy képesek leszünk arra, hogy fenntartható munkahelyeket teremtsünk. Kérdezte a képviselő azt, hogy milyen mértékben nevezhetőek fenntarthatónak ezen munkahelyek. Természetesen ez a fő aggályunk, az, hogy az állampolgárok joga tudni azt, hogy javítjuk-e a foglalkoztatás feltételeit, körülményeit, és a jövőre nézve valóban egy új Európát teremtünk-e. A képviselőasszony azt is elismerte, hogy a hetes keretprogram és a Horizon 2020 milyen haladást ért el. Vannak országok, ugye, amelyek a kiválóság terén még felzárkoznak, mások már elérkeztek oda a program fontos, hogy segítse azokat is, akik a kiválóságnak erre a területére még nem hatoltak be. A teaming terén például Portugália kitűnő eredményeket ért el. Tegnap a lengyel miniszterelnök helyettessel is beszéltem erről a témáról, Fontos azonban, hogy megállapítsuk, hogy a szinergia hatások a strukturális alapok és a Horizon 2020 között működnek-e az egyik kezdeményezés éppen ezért nagyon fontos, mert növelheti ezeket a szinergia hatásokat. Ezt szerettem volna Mariza Matias képviselőasszonynak elmondani, és folytatnám még most is portugálul, és akkor így választ adok a két portugál képviselő kérdésére. Carlos Sorinho, mindig örülök, amikor itt látom, és nagyon szívesen válaszolok a kérdésére mindig is proaktív magatartást tanúsított. Megpróbálunk mi is a, megpróbáljuk mindig a projekteket szem előtt tartani, és ennek fényében szeretnék választani a kérésére. Először is a nyílt adatokat említeném. Tudja, hogy a prioritásaim közé tartozik az, amit nyitott innovációnak, nyitott tudománynak és a világ felé való nyitásnak nevezünk, tehát ez a nyílt tudomány, Számomra ennek három pillére van. Egyfelől az adatokkal kapcsolatos nyitás, a publikációk, a, ami ugye az open access, és a tudományban való integráció. Ami az adatokat illeti, úgy gondolom, hogy három problémát kell még orvosolnunk. Kettő, véleményem szerint megoldható, ezek az infrastruktúrával kapcsolatosak, az első, a második a copyright és van egy gazdasági modellel, árral kapcsolatos probléma, ami az árukat, árakat illeti. Hogyan tudunk erről a paradigmáról átváltani, úgyhogy amikor ugye fizetünk azért, hogy olvashassunk, az ingyenes olvasásra, a termékek ingyenes felhasználására hogyan tudunk áttérni hogyan tudjuk ösztönözni ezt? hogy ott van az Európa Egyetemek Ligája, amely kezdeményezést tett, annak érdekében, hogy ezen a ezt a paradigmaváltást véghez vigyük. Véleményem szerint ezt nagyon nehéz valóra váltani. A Horizont 2020 azonban példát kell, hogy nyújtson, képes kell, hogy legyen arra, hogy mindig is eh, nyílt maradjon. Ami a eh, copyrightot illeti, a copyright kapcsolatos irányelv eh, felülvizsgálatáról már beszéltünk, és számítok a képviselők segítségére, a text and data mining eh, kapcsolatos kivételre, hogy nem kell ott, eh, ne kelljen ott eh, a copyrightot megfizetni, ez a díjak megfizetés alól mentességet kell élvezzen. És aztán ott vannak az infrastruktúrák, amelyekre szükségük van az európai kutatóknak. Van egy projekt, amelyen Günther Oettinger kollégámmal dolgozom, egy európai kutatási cloud, a European Science Cloud, amely lehetőséget nyújtana a kutatóknak arra, hogy megkapják a lehető legjobb szolgáltatásokat. Most pedig további információkat is adhatok a Latin Amerikával való összeköttetésről. Úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos projekt. A legutóbbi információk, amelyek a birtokomban vannak, arról tanúskodnak, hogy Európa, az Európai Bizottság nyitott, ugyanakkor itt a magánszektor bevonására is szükség van, és amint további információval rendelkezem, megosztom ezeket önökkel. Mindenesetre a jövő szempontjából úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos projekt, és kezdettől fogva hangsúlyoztuk ennek a projektnek a fontosságát, és e, e tekintetben egyes, egyet is értek önnel. We go. Köszönöm, de mi a helyzet a többi kérdéssel? E, persze, erre is rátérek. Kedves elnök úr, akkor most angolul folytatom. Egy csomagban választottam a portugál kérdésekre, mert kettő volt belőlük, úgy gondoltam, így egyszerűbb lesz. Elnök úr, most akkor angolul folytatom. Tehát, ami az első kérdést illeti, Heller úr. Először is úgy láttam, hogy nem a saját helyén ül, mert más név áll, tábla van előtte. Persze, persze. Éler úrról van szó. No, so uh, on, on the comments from, from Mr. Eller. Uh, Tehát Éler úr. Tökéletesen egyetértek a megjegyzéseivel az őrzést, az innovációs hézagokat, egyebeket illetően. Ami a mércét illeti. Tökéletesen egyetértek önnel, Eller úr, csak a szabványokat és a kiadványokat mérjük. Ez nagyon fontos számomra. Mert a mai világban, amikor rengeteg az adat, és csak ezt a két pontot használjuk referenciaként, akkor nem helyesen járunk el, rossz ösztönzőt mutatunk. Azt hiszem beszéltünk arról, hogy Dél-Koreában több mint százan and paste, so they wanted to publish plágiummal bélyegezték meg, mert többet akartak kiadni. Tehát a közösség számára borzasztóan negatív példákat mutatunk akkor fel. Szerintem minden adatban hinnünk kell a kutatás terén, változtathatunk ezen, és más ösztönzőket is létrehozhatunk. Az elkövetkezendő hónapok során ez a célom. Mariza Mátiásznak pontosan ezt említettem, az egyik olyan elképzelést, amit az eurostat kapcsolatban ö, képzeltünk el, a beruházás, a finanszírozás, a munkahelyteremtés kapcsán. Szerintem most már sokkal többet is tehetünk, más ösztönzőket is létrehozhatunk, és ezen a téren is csak, nem csak a kiadványokra kell koncentrálnunk, hiszen ezek csak részei a szerzői jogoknak. Ezekkel is foglalkozni fogok részletesebben, hogy más megoldásokat is találjunk, úgyhogy üdvözlöm a javaslatát. Aztán az EU 15-ök és 13-akra utalt. Tényleg itt is többet akarunk tenni. A jelentésből az egyik dolog, ami kitűnt, az az volt, hogy optimizmus létezik. Mert a 2004 óta csatlakozott 13 tagállam már 30%-a többet kapott a hetedik keretprogramban, mint az összes többi nemzeti szinten. De hát van még mit tennünk, és kell is, hogy többet tegyünk, és a kiválósági jel például, vagy az egyéb szinergiák még azok a területek, ahol többet tehetünk a kiválóságért. A kiválósági jel egyébként egészen egyszerű elképzelésből indult ki, és amikor két nappal ezelőtt azt tapasztaltam, hogy már több mint 500 dokumentumot írtunk alá, megállapítottam, hogy igen, szükség van erre. Ön is pont azokra a szinergiákra utalt, amelyekre én korábban, aztán az innovációs hézag, megint csak nagyon fontos, és azt hiszem, hogy a félidős értékelésnél még jobban meg kell ezt vizsgálnunk. Nagyon remélem, hogy különböző innovatív megoldásokra jutunk majd. Tosenovszki képviselő úr. Nagyon köszönöm a megállapítását, ami az elvárásokat illeti. Az FP7 kapcsán. Azt hiszem, egyértelműen kitűnik a jelentésből, hogy valamilyen módon a legtöbb elvárás, megállapítás terén gyakorlatilag el tudjuk érni a célokat. Úgyhogy ez az ékes bizonyítéka annak, hogy bizony születtek munkahelyek, innovatív cégek születtek, jobb kutatások születtek, mert rendelkezésre álltak a pénzügyi alapok a kiválóság alapján. Tesanovszki úr, a strukturális alapokra, a szinergiákra is utalt. És ahogy Eller úrnak is említettem, több innovatív elképzelése van szükség a szinergiák megteremtéséhez. Eddig alulról felfele építkeztünk, most megpróbálunk felülről lefelé. Remélhetőleg ez megfelelő dinamikát teremt majd ahhoz, hogy ezek az alapok kéz a kézben együtt működjenek. Remélem, hogy sikerül jobb elképzeléseket is megfogalmazni, és ez így is lesz. Kapel asszony. Nagyon köszönöm a kérdését. Bár nem látom a teremben, de mindesetre köszönöm a kérdését és a megjegyzéseit. Ő is utalt a szinergiákra a versenyképesség terén. Nos, ami ez utóbbit illeti, mármint a verseny képességet. Az FP7-es jelentéssel ö, számszerűsítettük a gazdaságra gyakorolt hatást. A makrogaz közgazdászoknál a változás, hogy a munkaerő a tőke termelékenységét vizsgálták, de a összességét nem vizsgálták ennek hatásnak. Ez az innovatív technológia hatása. De végül is nagyon nehéz ezt mérni, nagyon nehéz volt mérni, úgyhogy ezért a munka és a tőke hatékonyságára koncentrálnak az elemzők. A másik dolog, akik jobb eredményt mutatnak fel, nagyobb termelékenységgel is rendelkeznek, mert nagyobb az innovációit, és ez az eredmény a gazdaságban is megmutatkozik. Több tényezős, az egyik az innovatív hatás, a másik pedig a munkahelyteremtés. Az egyik jobb minőséget teremt, a másik munkahelyet teremt, és így versenyképesebb szintre emel minket. Elnök úr, azt hiszem mindenkinek válaszoltam. Valószínűleg igen, mondja az elnök úr. Rubik úr parancsoljon. Ja, ich herzlichen Dank, Herr eh, Vorsitzender. Elnök úr, köszönöm szépen. A hetedik keretprogram sok eredménnyel járt. 170 ezer publikációt publikáltak világszínvonalon például. Kérdésem azonban az, hogy a 170 ezer publikációban felhalmozódott tudást hogyan tudjuk például a továbbképzésben jobban felhasználni. A stoában a Silo and Pipe stratégiát dolgoztuk ki, a tárolás és továbbadás stratégiót, hiszen az egyes tárolókat összekapcsoló csöve, csőrendszerek egyre fontosabbak, olyan ez, mint a közösségi média, médiumok, egy szóval a Science Metrics terület egyre jobban működik, egyre mérhetőbbé válik a tudományos teljesítmény, és nagyon fontos, hogy az IIT ezt feldolgozza, és az oktatási intézmények, alapítványok, finanszírozási ez források számára használhatóvá tegye, de akár az óvodák, az iskolák, a cégek, vagy az egyetemek számára is. Joggal mondta, hogy a kis és középvállalatokra kell koncentrálni, hiszen azt látjuk, hogy az energia területről 17 olyan projekt volt, amelyek közül egy projekt 714 milliós támogatást kapott. Hogyha ezt az Eurostars programmal összehasonlítom, mely sokkal kevesebb támogatást kapott, ez aggasztó. 17 energiaprogramot eh, támogattak, és sokkal kevesebb NSZ projektet, szóval úgy gondolom, hogy a Horizon 2020-ban még van mit tenni. Hiszen a projekt performance-based budgeting, tehát a projekt teljesítmény alapján kialakított költségvetés nagyon fontos, csak így tudjuk mérni GDP-ben, és persze adó forintokban, adó eurókban, hogy jól teljesítette egy program vagy sem és csak így állhatunk ki a közönséggel, és mondhatjuk, hogy megfelelő módon használtuk fel a pénzüket. Köszönöm. Köszönöm. Kudlicka asszony, parancsoljon önni a szó. E, Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Említette, hogy a 13 és a 15 tagállam között van a finanszírozás tekintetében egy különbség a hetedik keretprogramban. Mégpedig, én hozzáteszem, ez egy drámai különbség, egy drámai különbség mutatkozik. A Horizon 2020 kialakítása során legalábbis erőfeszítéseket tettek, hogy a 2004 után belépett tagállamokat is hozzásegítsék, hogy a megfelelő kiválósági szintet elérjék. Márpedig itt most a horizon és a strukturális alapok összekapcsolásáról beszélt, azt gondolom, hogy például így lehet hozzájárulni ahhoz, hogy az új tagállamokban a kiválóság szintjét növeljük. A kiválósági jelvény odaítélése garantálja, kérdezem én ezen felül, hogy állami forrásból is finanszírozzák -e majd a projekteket. És van itt még egy kérdésem. A twinning programok helyzete hogyan néz ki? hiszen itt is számítottak a Horizon 2020-asból társfinanszírozásra. Az én twinning partnerek. Úgy gondolom, hogy a strukturális alapok számára, amelyeket például az új tagállamokban való tudományos projektekre irányoztak elő. Nos, ezen részeit csak így lehet felhasználni, hiszen gyakran nem érik el a, a pályázók a kívánt szintet, és ezért érdemes twinning programra lépni. Kérdezem, hogy a twinning and twinning, illetve a Sign of Excellence, vagy a kiválósági tanúsítvány programon túl van-e bármilyen tervük arra, hogy hogyan növeljék az új tagállamokban a kiválóság szintjét? Úgy gondolom, hogy a Horizon 2020-ban nem lesz már olyan nagy különbség régi és új tagállam között, mint a hetedik keretprogramban. Köszönöm szépen. López asszony. Köszönöm, elnök úr köszöntök mindenkit. Először is szeretném Mojdás biztosnak eh, megköszönni, hogy eljött ma a szakbizottságunk ülésére. Úgy gondolom, hogy az európai finanszírozási projektek, eh, a tudás, eh, a kutatás támogatása alapjában véve egy sikertörténet, ami messze menőleg hozzájárult ahhoz, hogy nemzetközivé váljanak és konszolidáljanak az, konszolidálódjanak az Európai Unióban különböző kutatási projektek. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezzem, hogy aggódom, inkább aggódom, mint elégedetnek mondanám magam, mert aggaszt a projektek jövője. Nagyon egyértelmű számomra, amit mondok, tisztán látom azt, hogy milyen hangsúlyt helyez a bizottság arra, hogy privatizálni kívánja az innovációba fektetett forrásokat. Ez az, ami engem különösen aggaszt. Az önök véleménye szerint a közpolitikák egyre inkább a vállalatok érdekeinek kielégítését szolgálják, tehát óriási és egyre növekvő közpénzeket fordítanak arra, hogy a magán beruházásokat támogatják, és kihagynak, ignorálnak olyan területeket, amelyek nem hoznak azonnali hasznot, noha további forrásokra szorulnak. Tehát implicit módon diszkriminálják azon államokat és régiókat, amelyek produktív modellje gyengébb, és amelyeknek technológiai téren nagyobb a behozni valójuk, a lemaradásuk. A kohéziót elő kell mozdítani, és ezt talán végre lehetne hajtani azáltal, hogyha a strukturális alapokkal való szinergia hatások javulnának, talán ezt még el lehetne mélyítenünk egy kicsit és ugyanennyire fontos kockázat az is, hogy a tudást csak abban az esetben értékelik, amennyiben magán hasznot hoz, és ezt a társadalom egészére kivetítik. Végezetül azt kell mondjam, hogy sajnos nem lett meg ismételten, az, hogy semmilyen hivatkozás nem látunk a szociális párbeszédre, a szociális partnerekre, mert Noha az innovációs projektek az ipari fejlesztés szempontjából kulcsfontosságúak nem tekintik annak. Nagyon fontos lenne, amikor kiírják a különböző pályázatokat, ha figyelembe vennék a bevált gyakorlatokat, illetve a szociális feltételeket, ami szintén hozzájárulna ahhoz, hogy jobb minőségű és emberhez méltó munkahelyeket teremtsenek. Ruiz asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én először is azt szeretném elmondani, hogy ez a jelentés egyértelműen pozitívnak tűnik, az értékelés pozitív, ebből látható, hogy milyen sikeres ez a program, és különösen szeretném hangsúlyozni azt is, hogy a bizottság szerepe az ajánlásokban mi ebből ugye az következik, hogy az Európai Bizottság nyitott a különböző tagállamoktól érkező ajánlások irányába, illetve az elemzések szempontjából is. Például, amikor figyelembe veszik az egyszerűsítés szükségességét, vagy a struktúrás alapokkal való szinergiahatásokat, vagy a nyílt tudományt, vagy a nehézségek küzdő országok támogatását. Éppen ezért örvendek annak a ténynek, hogy az adatok és az ajánlások belekerültek ebbe a jelentésbe, és ezeket felvállalja a bizottság. A biztos említette, hogy a kutatásba fejleszt, fordított 1 euró, 11 euró hasznot hoz, ez azt hiszem, hogy nem elhanyagolható, és kulcsfontosságú, hogy ezt ne csak mi ismerjük, és ne csak mi tudjunk erről, hanem a bizottság egésze, valamint természetesen a tanács is, hogy amikor esetleg egy olyan helyzetbe kerülünk, hogy a költségvetés csökkentése során forrásokra van szükség, meg tudjunk menteni olyan projekteket, mint a Horizont 2020. Szeretném tudni tehát, hogy van egyfajta stratégiájuk arra vonatkozóan, hogy az a szocioekonomiai hatás, amelyet ma ismertettek velünk, ezt máshol is ismertetik-e? Az összes program arra törekszik, hogy az innovációt bevezeti, hiszen komoly kihívásokat támasztanak a társadalmak, de talán megfeledkezünk arról, hogy bevezessünk olyan aspektusokat, amelyek korábbi programokból származnak, mint például a nemzetközi együttműködés. Ez hiányos, ezt hiányolom. Jó lenne, hogyha a 9. keret programba bekerülne a nemzetközi együttműködés is. Végezetül pedig, ami a nyílt tudományhoz való hozzáférés szerintem kulcsfontosságú, egy új szakaszról kell beszélnünk a kutatás fejlesztés terén. Véleményem szerint figyelembe kell vennünk, hogy amikor a szabadalmakról beszélünk, nem minden ágazat számára azonos ezeknek a jelentősége, illetve társadalmi visszhangja. Ott van például az egészségügy, ahol a szabadalmak szempontjából szeretném tudni, hogy terveznek-e valamilyen elemzést, és a közérdek, valamint a hozzáférés szempontjából van-e valamilyen konfliktus, érdekkonfliktus. mert az árak miatt nagyon sok innovációhoz nem lehet hozzáférni, főleg ha figyelembe vesszük, hogy nagyon sok kutatást közpénzekből finanszírozunk. Tehát nagyon jó lenne, hogyha kiterjesztenénk a, a nyílt kutatás témakörét, és figyelembe vennék ebből a szempontból a szabadalmak jelentőségét. Virkonán asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni a biztosnak is, hogy eljött és bemutatta az értékelést. Úgy gondolom, hogy ez nagyon hasznos számunkra, mint az ITRE szakbizottság tagjai számára. Az ajánlások közül sok már figyelembevételre került a Horizon 2020 program kialakításakor. Meghökkentett, hogy az értékelés ilyen jó eredményekre vezetett hiszen az a visszajelzés, amit én kaptam a hetedik keretprogramról, a kutatóktól és a KKV-któl, kis és középvállalkozásoktól, az volt, hogy túlontúl sok volt az adminisztráció. Szóval meghökkentett, hogy végezetül ilyen jó eredményeket értünk el. Persze, nagy különbségek mutatkoznak a tagállamok között, Hollandia nagyon jól szerepelt a programban, és nagyon jó projekteket is benyújtottak, ezt tudjuk, de az én hazám is hasznot húzott ezért a hetedik keretprogramból. Még egyszer mondom ugyanakkor, hogy a program imidzse az volt, hogy nagyon nehéz megszerezni a támogatást. A szereplők benyomását, amikor értékeltük Finnországban, akkor meghökkentő volt, hogy a résztvevő KKV-k csupán 10 csak 10%-a számolt be bürokratikus terhekről. Arra számoltunk, hogy sokkal magasabb lesz az a részarány, de nem. Csak ilyen alacsony volt, ennek örülünk. Most azonban sok tagállam a gazdasági problémáik okán csökkenti kutatási fejlesztési kiadásait. Már a hetedik keretprogram alatt is nagyon feszes volt a verseny. A Horizon 2020 programban még keményebb a verseny, és a kutatóktól, kis- és középvállalatoktól azt a visszajelzést kapom, hogy nagyon jó a projektjük, de nagyon-nagyon nagy a verseny, és nagyon nehéz a támogatást megkapni. Persze a pályázatok összeállítása rengeteg munkát igényel, de hát mindenkit nem lehet finanszírozni. Kérdezem, hogy van-e, lehet-e még bármit is tenni, javítani ezen a helyzetem. Köszönöm. Röviden, biztos úr, én is hozzátennék valamit. A hetedik keretprogrammal egy-két teljesen új szempontot is bevezettünk. Egy egymondatos választ kérek öntől kettő, három, összesen öt új gondolat kapcsán, melyeket bevezettünk a hetedik keretprogramban. Egy és tíz között értékelj ezeket, kérem, tíz a legjobb, egy a szerencsétlen ötlet. Az egyik az Európai Kutatási Tanács. Másodszorban a közös technológiai kezdeményezések, Harmadsorban a kutatás, a pán-európai kutatási infrastruktúra negyedsorban, a transnacionális szociális kihívások, végezetül pedig a Risk Sharing Finance Facility, a kockázatot megosztó pénzügyi eszköz. És ugye a Juncker program is hasonló sok szempontból. Kérem, hogy 1-től 10-ig értékelje ezt az öt ötletet. Mert ezek a hetedik keretprogramban mind teljesen újak voltak. 10 a legjobb, egy a legrosszabb. Persze, elnök úr, az önkérdésével kezdem. Európai Kutatási Tanács 10. Mindenhonnan azt hallom, hogy ez a legjobb, ami történhetett. A közös technológiai kezdeményezés, kilencet adnék, csak azért, mert az ERC-re tizet adtam. Kilencet adok, de úgy gondolom, hogy fantasztikus, ez is kitűnő működik. A kutatási infrastruktúra kérdéséről azt mondanám, hogy 8 pontot érdemel. Mert hosszú idő alatt állt fel, kezdett el működni, de nagyszerű az ötlet, csak a végrehajtás picikét akadozott. A Societal Challenges, a szó társadalmi kihívásokra szintén 10 pontot adnék, ez abszolút mérvadó az, kut- az innováció és a kutatás területén, és a Risk Sharing Financing Facility-nek szintén 9 pontot adnék. Voltak éppen az FC alapjait eh, vetettük itt meg, az FC-ben megjelennek a Risk Sharing Financing Facility keretei, ötletei. Mindegyikre szívem szerint tizet adnék, de az Európai Kutatási Tanácsot még ki akartam emelni, ezért adtam tíz pontot neki. Ebben egyébként teljes a konszenzus a szakma különböző szereplői között. Azután röviden végig mennék a kérdéseken. Rübig úr a kis és középvállalatok fontosságáról beszélt. A hetedik keretprogram fantasztikus eredményeket ért el. 6,4 milliárdot kaptak a kis és középvállalatok, de van itt még mit tennünk. Azért, mert a KKV-k adják a munkahelyteremtés zálogát a jövőben. Ők az álogai, magyarán mondva. Marie Zilza Matias egyébként ezzel foglalkozott egy jelentésében. Ráadásul az egyetemek oktatási rendszerére is koncentrálnunk kell, és a kapcsolatokat is jobban kell látni egyetem és a munkavilága, vagy a innováció világa között. Kudricka képviselő a Timing és a trimmingről, illetve az ERC elnökéről kérdezett. Nos, a Horizon 2020 több száz milliót biztosított a programra. 169 timing jött létre, 533 twinning jött létre, 88 eh, erre elnöki szék jött létre. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen fantasztikus eredmény, erre büszkék lehetünk. De persze a konkrét eredményeket Lengyelországra lebontva szívesen megküldöm önnek képviselőasszony, kedves Barbara. López asszony, köszöntöm. Azt szeretném mondani a kérdésére, hogy Ha valami egyértelmű számomra, az az, hogy egyensúlyt kell teremtenünk a közpénzek, valamint a magánforrások között a kutatás, illetve az innováció szempontjából. Számomra egyértelmű, hogy ami kulcsfontosságú a tudományban az az, hogy alapvető ismereteket teremt, és ehhez a közpénzeket kell felhasználni, és ezt meg is kell tartani, ezt meg kell őrizni. Szerintem a Horizon 2020 megerősítette ezt a gondolatot, ugyanis az Európai Kutatási Tanács pontosan arra törekedett, hogy Európa megőrizze a tudás kialakítása terén szerzett vezető szerepét, és ehhez a közforrások, a közpénzek kulcsfontosságúak, úgyhogy ehhez nem férhet kétség én határozottan meg vagyok győződve ennek fontosságáról, ezt mindig is elmondtam, és mindig hangsúlyozom, hogy Európának nagy előnye az, hogy képes volt fenntartani a közpénzekből való finanszírozást. De nyilván azzal is egyetért, hogy szükségünk van arra, hogy magán forrásokat is bevonjunk, amelyek kiegészítő szerepet tölthetnek be nem tudom, hogy a, a jelentés azt írja-e, hogy a magánforrások kielég, kiegészítő jellegűek mindenki, minden kiegészíti egymást, mind a kettő nagyon fontos, mert amikor új tudást szerzünk, akkor ezeket termékekké kell alakítanunk, és ezt a vállalatok végzik. Ezt szerettem volna hangsúlyozni. És azt is, hogy úgy gondolom, hogy az interdisziplinális megközelítés nagyon fontos a tudományok alapvető fontosságúak az új ismeretek megszerzése szempontjából. Egyetértek azzal, amit mondott, úgy gondolom, hogy nem eltérőek a véleményeink. Aztán Kávészon Ruiz képviselőnek azt mondanám, hogy valóban igaza van, sokkal jobb kommunikációra van szükségünk a versenyképességről, arról, hogy egy befektetett euró 11 euró hasznot hoz, ez kulcsfontosságú, ezt kommunikálnunk kell. Ami pedig az egy, a nemzetközi együttműködést illeti, a hetes keretprogramban azt szerepel, hogy 8% volt a társult országok szerepe, 85 az Európai Uniós, 6% a világ további része. Azt hiszem, hogy ezen van mit javítanunk, javíthatunk ezen, és nyitottabbak kell lennünk a világ egyéb részei felé. Ez rendkívül fontos. És talán, ha megengedi, majd e-mailben további részleteket adok önnek az egészségügyel kapcsolatos szabadalmakról, mert most nem emlékszem a számokra. Finally, uh, honorable member Végezetül pedig Thank you for, uh, for your um, uh, questions and Vilkunen képviselő Ön így fogalmazott. Meg vagyok lepve néha a jó eredmények miatt. De úgy gondolom, hogy az jó eredményekben nagyon sok az üzenet, és sokat tanulhatunk belőle. Például ami a bürokráciát illeti. Úgy gondolom, hogy egyértelműen ö, ott van benne a következtetés, a Horizont 2020 már jobb, de még van javítani valónk. Még mindig sajnos van bürokrácia. Úgyhogy a második egyszerűsítési hullám célja, hogy még jobbak legyünk. De ugyanakkor mindenki azt mondja nekem, hogy a Horizont 2020 a bürokrácia szempontjából már jobb, hiszen kevesebb a bürokrácia benne, stb. stb. Azt is említette, hogy hogyan is látjuk a nehézségeket. Vannak, akik azt mondják, hogy ó, túl bürokratikus, úgyhogy nem is érdemes megpróbálni változtatunk kell ezen a tagállamokban, mert a Horizont 2020 tényleg más, sokkal egyszerűbb, de azért bizonyos országokban még mindig úgy látják az emberek, hogy nehézkes. Úgyhogy ezt mindenképpen meg kell tennünk. Nagyon tetszett a megjegyzése, mert nem szúnyókálhatunk, de ünnepelhetünk is, mert úgy tűnik, hogy az európai állampolgárok ö, ö, jó helyre fektetik a pénzüket, de nem üldögélhetünk a babérjainkon, mert még javíthatunk a helyzeten. A tudást innovációval kell változtatnunk, és itt van még tennivalónk. Köszönöm szépen. Tessék, elnök úr. Tisztelt biztos úr, nagyon köszönöm a válaszait, hogy eljött hozzánk a szakbizottság ülésre. Ahogy említettem, tökéletesen felelősséget vállalunk a kutatási programokért az Európai Unióban, és valahányszor erről lesz szó, megkérjük, hogy jöjjön el hozzánk. Köszönöm. Thank you, dear colleagues. We go... Köszönöm, kedves kollégák. A nyolcadik pont következik, az Európai Számbevőszék eladása az energiállátás biztonságának javítása a belső energiapiac fejlesztése által további erőfeszítésekre van szükség című külön jelentés következik. Eszmecsere Field Win Owen számbevőszéki taggal. Uh, well, presentation, exchange of views, if I may, and um, Uh, the European Court of Auditors. Az Európai Számvevőszék külön jelentést készített az energiaellátás biztonságáról, a belső piacsal való kapcsolatról kilenc ajánlást fogalmazott meg. Ez rendkívül fontos számunkra. Üdvözlöm Önt, Wim Owen úr, és ha jól tudom, akkor ma beszámol itt a szakbizottságunknak ezekről az ajánlásokról, amelyek rendkívül fontosak számunkra. és amelyek az ITRE jövőbeli munkájára nagy kihatással vannak, úgyhogy kérem, szóljon hozzánk. Nagyon köszönöm, kedves elnök úr, tisztelt képviselők, nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, hogy beszámolhatok önöknek az Európai Számvevőszék részéről itt a tisztelt bizottság előtt. Örki Monster mellettem, aki a feladattal megbízott munkatársunk, és segít nekem a diákat uh, Gerrit Owens uh, kivetíteni. Köszönet mindkettőjüknek ezért a kemény munkáért. Szeretném tájékoztatni önöket arról is, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság előtt január 21-én számoltam be erről, nagyon jó eszmecserét folytatunk, és nagyon remélem így lesz ez ma is. 3,7 milliárd ö, került elhatárolásra erre a célra a, költségvetés, a költségvetésben, és kétszer ennyit szántunk 2014 és 2020 között erre. Az energiaellátás biztonsága rendkívül fontos Európa számára, egyre inkább, mert egyre bizonytalanabb a világ, és ezért be kell fejeznünk a belső energiapiac kialakítását. Európában nagyon fontos ennek léte, ami lehetővé teszi a földgáz, az elektromos áram áramlását a határokon túl. Most már a harmadik csomagnál tartunk. 2009-ben fogadtuk el, 11-ben pedig a tanács kijelentette, hogy 2014-re a belső piacot be, ki kell alakítani. A politikai intézkedésekre volt ehhez szükség, és energetikai infrastruktúrára, amely jelentősen hozzájárult ehhez. 2007-re elkészültek az intézkedések, a finanszírozás, tan- esettanulmányokat készítettünk négy régióban, Észtország, Litvánia, Svédország területén, a balti úgynevezett BEMIP területen, illetve Bulgária, Lengyelország és Spanyolország területén. Én személyesen ellátogattam Észtországba a projekt ö, megvizsgálására, nagyon jó gyakorlatot tapasztaltam Litvániába és Bulgáriába. Eset tanulmányunk 15 konkrét példát tartalmaztak az EU társfinanszírozási projektjei közül, az elektromos áram átadás, a gáz szállítás, tárolás, illetve a cseppfolyós gáz tárolására is kitért mindez. 2014-re azonban nem sikerült a piacot kialakítani, továbbra is vannak problémák az EU jogi keretek végrehajtását illetően, például az energiaregulátorok nem mindig teljesen függetlenek, nem mindig van megfelelő hatáskörük vagy forrásuk, hogy megfelelően végezzék munkájukat. Jelentős különbségek vannak a tagállamok között az energiapiacok megszervezését illetően. Például interoperabilitás alapú projektünk nagyon nehezen alakult ki. A regionális és helyi piacokon is különbségek mutatkoztak. Például csak a nagykereskedelmi energiaárakat kell megvizsgálnunk ahhoz, hogy megállapítsuk, még sok tennivalónk van. Aztán nem teljes integrált piacokra készült az infrastruktúra. Egy tagállam infrastruktúrája befolyásolhatja egy másik ország energia áramlását. Elképzelhető a tranzit ország, de nem minden interkonnektor működik megfelelően kapacitás problémák miatt, például a fő tranzitországok esetében ilyen, például Franciaország nincs teljes felmérés a szükségletekről EU szerte hogy prioritásokat állapítsunk meg a beruházások terén az energiainfrastruktúrában. Vannak olyan létező infrastruktúrák, amelyeket teljes mértékben nem használjuk ki. Például ott van Lengyelország, az elektromos áram 5 gigawattos kapacitásával, ami főleg kereskedelme célokat szolgál, nem föltétlenül kerül kihasználásra, és nem tudja megoldani azokat a problémákat, amelyeket például a németországi váratlan események jelentenek. Nincs megfelelő együttműködés a szomszédos tagállamok között, úgyhogy azt mondtuk, hogy figyelembe kellene venni a multinacionális, regionális ö, ö, szállítást. Aztán pénzügyi támogatás nem sokat járult ez a belső piac javításához, pedig az EU-nak több pénzügyi eszköze van, de egyik sem kezeli prioritásként az energiapiacot. A társfinanszírozású energiainfrastruktúráknak kis hatások van a belső energia gazdaságra, és rövid idő alatt nem föltétlenül szolgálja a gazdaság növekedését. Úgyhogy most csak a lényegekre szeretnék koncentrálni, ha megengedik. Először is miket ajánlottunk. A bizottságnak fel kell mérnie, hogy mi a helyzet a tagállami végrehajtásokkal a harmadik energetikai csomag kapcsán, illetve be kell indítania jogsértési eljárásokat, ha erre szükség van 2016 végéig. Aztán másodszorban a tagállamoknak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok függetlenek, semmiféle korlátba nem ütköznek. A bizottságnak azt is biztosítania kell, hogy az ISZER-nek megfelelő hatásköre van, hogy a szükséges információkat begyűjtse az egyes tagállami intézményektől harmadsorban átlátható kereskedelmi mechanizmusokra van szükség mind a gáz, mind az elektromos áram vonatkozásában. Negyedsorban a bizottságnak fel kellene gyorsítani 2015 végéig a folyamatokat. Ebben a kontextusban úgy értelmeztem, hogy két fontos elektromos áram hálózatok kapcsán megállt a munka, és még mindig új jogszabályokat várnak. Úgyhogy lehet, hogy kellene tenni valamit emiatt a késekedés miatt, és megvizsgálni, hogy mi az oka ennek. Ötödik pont, a bizottságnak a piaci szükségletek alapján kell megállapítania, hogyan továbbot, ami pedig a gáz kérdéseit illeti, a bizottságnak fel kell felül kell vizsgálnia a szükségleteket, van-e alternatív megoldás a már létező gázvezetékek meghosszabbítása terén, hogy több piacot is kiszolgáljanak. Aztán határokon átnyúló energetikai infrastruktúra lehetősége, amelyek már léteznek, de potenciálisan nincs kiaknázva minden lehetőség a belső piac szükségleteinek megfelelően kell kihasználni ezeket. Hetedik pont, a bizottságnak átfogó elemzést kell készítenie EU szerte, beleértve azokat a kapacitásokat, amelyek akár itt bent, akár, az, akár a házon belül, akár az aszeren belül ö, jelentkezik. Végül pedig rá szeretnék mutatni arra, hogy javaslatunk az, hogy a bizottság javaslatokat készítsen annak érdekében, hogy megfelelő döntéseket hozzanak az energetikai infrastruktúrák kivá... infrastruktúra projektek kiválasztását, illetően a finanszírozás szempontjából. A bizottság elfogadta javas ajánlásainkat, köszönöm, hogy meghallgattak. Én is örömmel várom megjegyzéseiket, kérdéseiket. Thank you very much. It's very clear. Um, most of them... A legtöbb kérdés persze a tagállamok felől várható. Um, power to influence. Um. Még inkább úgy mondanám, hogy az Európai Bizottság, és persze leginkább a tagállamok tudják majd befolyásolni a tanácsot, hogy működjenek jobban együtt, és kötelezik el magukat a belső energiapiac ügye mellett. Nagyon fontos kérdésről van szó. Először Blanco López Uriasu. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen az információt. Véleményem szerint ez a jelentés két megállapítást tesz, ami szerintem nagyon sokat mondó. Először is arra következtetésre jut, hogy az energia infrastruktúrák jelenleg Európában nem mm, készültek fel kellőképpen a piaci integrációra, és a rendszerek összekapcsolása egyszer mindenkor a prioritássá kell váljon. Másodszorban azt is hangsúlyozza, hogy a projektek prioritásainak meghatározása nem volt kielégítő, és ezáltal csökkent az energiainfrastruktúrákba fektetett források összege Európában. Ugyanakkor azt is említi, hogy, egy, hogy részletesen részlet, részletezni kell, fel kell sorolni a szükségleteket európai szinten. Kérdezem én, hogy valóban több adatra és több bizonyítékra, több értékelésre van szükség ahhoz, hogy megállapítsuk azt, hogy az Európai Unióban melyek azok a területek, amelyek valódi energiaszigetnek minősülnek, milyen érvekre van még szükség ahhoz, hogy bebizonyítsuk, hogy a belső piac összeegyeztethetetlen az energiasziget fogalmával? és éppen ezért nem kellene, hogy prioritás legyen végre felszámolni ezeket az energiaszigeteket, amelyekről mindannyian pontosan tudjuk, hogy hol vannak és melyek. Köszönöm. Thank you very much, uh, colleague, for your remarks. Köszönjük kollega a kérdést. Most pedig Tosanovszki kollégámnak adom meg lengyelőre a szót. Ez a... Köszönöm szépen, elnök úr. Energetikai híresz Köszönöm szépen, köszönöm a szót. Valóban egy nagyon komoly meghallgatást tartottunk az energia igény kérdéséről Európában. Úgy gondolom, hogy ez a komolyság felhívja figyelmet arra, hogy mennyire aktuális ez a kérdés, és mennyire reális kihívással állunk szemben. Egy kérdésem van Persze sok minden már szerepel az ön jelentésében, és ez nagyon érdekes érdeklődéssel olvastam. Azt szeretném tudni, hogy ahogyan ön látja a helyzetet, a piaci helyzetet, az elektromos piac helyzetét Európában, hogyan értékelni ön azt a kockázatot, amely a, a bizonytalanság kockázatát, hiszen Európa bizonyos régiójában komoly előállítási egyensúlytalanság van. Például Németország komoly területein energiát állítanak elő, ez pedig bizonytalan. Ilyen módon tehát az egész elektromos hálózat bizonyos bizonytalanságoknak van kitéve. Köszönöm szépen, most pedig megadjuk Balcsitis úrnak a szó. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Tai pirmiausia, didžiulė padėka. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni a számvevőszék képviselőjének, számvevőjének, hogy eljött. Egyeztettünk már vele a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottságban is. Ma is nagyon fontos hogy a dolog lényegéről beszéljünk, és ne szlogeneket használjunk. A jelenlegi számadatok azt mutatják, hogy nagyon komplikált helyzetben vagyunk. Az integrált energiapiacot már az elmúlt hat évben próbáltuk kiépíteni, de továbbra is világos, hogy a bizottság nem volt képes arra, hogy megfelelően kiszámoljam az stratégia főbb céljait. Márpedig ezen számítások nélkül, ezen adatok nélkül nagyon nehezen lesz majd meghatározható, hogy milyen infrastruktúrára lesz szükség. Sok hiba történt a minőségi projektek kiválasztásában, Ráadásul egyes projekteket időközben meg is kellett állítani. Azt is tudjuk, hogy a harmadik energia csomagot a tagállamokban már mind át kellett volna ültetni ezzel szemben. 19 tagállam mind a mai napig is nem ültette be az energia csomagot nemzeti jogszabályaiba. Owen úr számbevőszék részéről egy sor projektet említett, például amikor a balti régióról beszélt, vagy a lengyelek egyes projektekkel szembeni hozzáállásáról beszélt. No szóval ezek, ez a hozzáállás meglep és egyben aggályokkal is tölt el. Röviden szólnék frakcióm az ECR nevében. Úgy gondolom, hogy a legnagyobb hiányosság abban rejlik, hogy az észer ügynökség nem tud kellő információt bekérni a tagállamoktól, és ilyen módon a bizottság nem tud megfelelő döntéseket hozni. Ezért tehát még egyszer meg szeretném köszönni a számvevőszék munkáját, de ugyanakkor szeretném kérdezni a bizottságot, hogy mit teszünk legközelebb. Nagyon furcsa helyzet ez, ami az S, a cseppfolyós gáz terminálokat illeti, hiszen egy tagállam úgy döntött, hogy ebbe beruház a terminálok kialakításában, de na, nem látom, hogy mely tagállamok vásárolnák a cseppfolyós gázt, amely a terminálba érkezik. Tehát remélem, hogy sokkal jobban figyelünk majd a valóságra. Megadom a következő felszólalónak a szót. Köszönöm szépen. Először is engedjék meg, hogy Áon úrnak megköszönjem az előadását. Valóban az a kérdés, hogyan lehet az energiállátás biztonságát javítani. És itt a földgáz kérdéséről nem szabad megfeledkezni. Ugyanakkor az egész Európai Unióban jelentkező igényeket fel kell mérni, és valóban a határokon átnyúló infrastruktúra területén együttműködésre van szükség az egyes tagállamok között. Az itt említett cél nem szabad ugyanakkor, hogy elfeledtesse velünk, hogy az egyes tagállamok ellenőrzése is milyen fontos szerepet játszik. Hiszen csak ők tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy az energiaellátás biztonságos és kiszámítható legyen. Ehhez azonban nemzeti rugalmasságra is szükség van, a nemzeti szabályozás szintjén is szükség van, és ez elsősorban a tagállami szabályozó hatóságok hatáskörébe tartozik. kitérte ön, kitére ön vizsgálataiban a nemzeti szabályozó hatóságok munkájára? Arra utalok, hogy vannak az európai dimenzión és az európai szintéren is problémák, érdemes volna, fontos volna egy olyan áttekintést kapni, egy olyan részletes elemzést kapni, a számbevőszék részéről, amelyben minden egyes tagállamra kitérnek. Gondolkozik-e a számvevőszék, gondolkozik-e ön személyesen arról, hogy a többi ország helyzetét, többek között hazám Ciprus helyzetét is megvizsgálják, hiszen Ciprus egy energia sziget sziget valójában is, és ráadásul az energiaellátás tekintetében is szigetszerűen jelentkezik. Érdemes volna tehát a ciprusi infrastruktúrát ebből a szempontból megvizsgálni. És persze a vizeink alatt fellelhető új természetes gázforrások tekintetében is hiszen lehetséges volna például, hogy cseppfolyós gáz terminálokat létesítsünk. Ez más megoldások alternatívája volna. És így a függőségünket, egyoldalú függőségünket csökkenthetnénk. Megadom önnek is a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm önnek, ON úr, ezt a nagyszerű jelentést, és a a nagyon hasznos következtetéseit és ajánlásait. Egyetértek a kollégákkal abban az ítéletükben, hogy a belső energiapiac még nem működik, és még sokat kell tenni, hogy működjön. Örültem a konkrét példáinak, melyek arra világodtak rá, hogy hol rejlenek a problémák. érdemes volna ezekről még többet hallani, hiszen minél több konkrét példát tudunk, annál jobban látjuk a probléma valós arcát. Azután <clears throat> az piaci nyomonkövetési vagy market surveillance jelentés, amit ez ez ad ki. Erről azt mondhatjuk, hogy fontos, hogy az európai ügynökséget kellő mandátummal, jogkörrel lássuk el, de persze forrásokkal is ellássuk. Aztán a szűk keresztmetszeti helyekről is szó volt a tagállamok között, de azt kell, hogy mondjam, nem csak a tagállamok között, hanem a tagállamokon belül is vannak ilyen ellátási szűk keresztmetszetek, bottelnekek. Nem tudom, hogy ezt a kérdést is megvizsgálta. Végezetül pedig a regionális TSO-król mondottakat nagyon hasznosnak tartom. De hát rövid távon ennek az ajánlásnak nagyon nehéz megfelelni. Kérem, hogy beszéljen erről még, mondjon erről még többet, hogyan lehet a regionális TSO-kra vonatkozó ajánlást a legjobban megvalósítani. Köszönöm. Persze van itt egy jogsértési eljárás. A jogsértési eljárásban helyesebb először ugye bizottság levelet intéz a tagállamnak, és nem egyből a luxemburgi bírósághoz fordulunk. Éppen ezért a belső energia piac osztály igazgatójának, Borhárt úrnak adom meg a szót. Milyen javaslatot készítenek elő, és hogyan akarják a tagállamokat arra ösztökélni, vagy arra kényszeríteni, hogy a belső piaci jogszabályokat átvegyék. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, Owen úr. Egyrészt a bizottság meg szeretné köszönni Owen úrnak és csapatának ezt a jelentést. Jelentős részben osztjuk az önök felismeréseit, meglátásait, és ugyanez igaz az ajánlásukra is. De ki szeretném hangsúlyozni, hogy az itt megtett ajánlások közül és a joggal kifogásolt szempontok közül sok minden már a bizottság általi észrevételekben is szerepel, és éppen ezért már a orvoslás fázisában vagyunk. Ezen felül a szakbizottság tagjai által kiemelt szempontokra szeretnék még kitérni a belső, energiabelső piac eh, kiteljesítése. Valóban még nem értük ezt el. 2014 volt a cél szám, a célmutató. Ezt nem értük el, de minden esetre most mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy minél hamarabb elérjük ezt a belső piacot, kialakítsuk a belső piacot. Osztom a számvevőszék jelentésének észrevételeit és a képviselők észrevételeit, miszerint először biztosítani kell, hogy minden tagállam a harmadik energiája csomagban foglaltaknak megfelel. Tájékoztathatom önöket, hogy múlt évben véglegesítettük a, mind a 28 tagállam energia jogszabályának áttekintését, és a harmadik csomag kapcsán minden nyitott jogsértési, szerződészegési eljárást út, útjának indítottunk. Van, ahol még a bizottság érvekkel ellátott levele, van olyan, ahol csak az első jelzés megfogalmazó levelei fázisában vagyunk, és vannak olyan esetek is, ahol már a bíróság előtt van az ügy. Egy szóval különböző fázisaiban vannak a szerződésszegési eljárások, de mindegyik útjára indult. Aztán a hálózat kódokról szól van. Sajnálom, hogy ennyire kritikus volt a számbevészek észrevétele, hiszen például a mai helyzet nem olyan rossz. A gáz területén 5-ből 4 kódot már elfogadtak, egyedül a tarifkód hiányzik, a komitológiai eljárás napirendjére kerül ez márciusban. Az elektromos piacán kilenc kód a cél, ezek közül négyet véglegesítettünk a komitológiai eljárásban, három kódot egyé ötvöztünk össze, és ez is a komitológiai eljárás elé kerül jövő hónapban. Magyarán mondva csak két nyitott kód van. Ovon úr azt kérte a bizottságtól, hogy magyarázzuk meg, hogy a két kódról miért nem nyitottunk még vitát. <clears throat> Az egyik a balancing kód, egyetetek Owen úrral, hogy ez az egyik legfontosabb kód a belső energia, azaz a belső árampiac, valamint uh, a megújulók uh, energiaforrás piac számára, illetve az Emergency Restoration kód a másik. Azért tartottuk e két kódot vissza, mert az új e árampiac kerettervezetét dolgozunk ki, ráadásul pedig a elektromos áram szolgáltatás biztonságáról szóló szabályokat most, most készítjük elő. És a két kód persze ezzel függ össze. Először tehát azt kell megvizsgálnunk, hogy mi kerül be a normál jogalkotásba, és mi maradhat a kódokban. Ezt a munkát, ezt az előzetes munkát már majdnem befejeztük, és most jön a válaszom önnek, Owen úr, nem várunk addig, amíg a jogszabálytervezetek készen állnak, hanem azonnal a komitológiai eljárás napirendjére vesszük a kódok kérdését az éve első felében kimazsoláztuk, amiről törvénynek, jogszabálynak kell, normaszövegnek kell fogalmazni, a többiről a komitológia dönt majd. Nem olyan rossz tehát a kódok helyzetem. Ráadásul úgy gondolom, hogy a számvevőszék ajánlásai közül sok minden már a megvalósítás fele halad. Ami pedig az infrastruktúrát illeti, azt hiszem, hogy ez túl általános kijelentés, és túl messze megy hogy eh, nem rendelkeznénk egy áttekintéssel. Azért van egy tíz, tíz éves hálózatfejlesztési tervünk, ez elég széles körű. Ennek ellenére egyetértek a számvevőszék észrevételeivel és a képviselő képviselő észrevételeivel, mi szerint, hogy feladatunk, hogy a projekteket jobban prioritáljuk, prioritási sorrendbe helyezzük. Valamint az ICL területén is ez igaz. Nos, a idevágó rendelet 2017-től válik hatályos, és itt meg kell határozni azokat a PCI-ket, vagy PCI-okat, amelyek elengedhetetlenek a belső energiapiac számára, ez az első kategória, másodikba tartoznak a többi PCI-k, a harmadik kategóriába tartoznak azok a projektek, amelyek az EU harmadik államokkal való, mondjuk az energia közösség államaival való együttműködéséről szólnak a határon átnyúló infrastruktúrát teljes egészében kell használni, ezzel teljesen egyetértek, teljesen igaza van önnek, egyetértünk a reverse flow elvével. Persze a hosszú távú szerződések kérdése problematikusan. Az elektromos áram célirányos felhasználása vagy targetolása, ezzel is egyetértünk. A stratégiai infrastruktúra kialakítása. valamint az LNG terminálok kérdésem. Az LNG stratégiai anyagunkban február 10-én publikáljuk ezt. Kilenc konkrét intézkedést fognak látni, melyekkel az LNG-ben rejlő lehetőséget akarjuk jobban kiaknázni. Ami a irányítást illeti. Több hatalma, több szabályozási jogkört az eszának, igen az év végére előkészülő elektromos piac szabályozási kezdeményezésünkben erre teszünk nagy javaslatot. Több jogkört adunk majd az ESZÁ-nak, és biztosítjuk majd azt is, hogy hozzáférjenek a szükséges információkhoz. Nem az NRA-kkal, hanem a TSO-kkal van a probléma, ezt meg kell oldanunk. A regionális TSO-k tekintetében egyetértek azzal a képviselővel, aki azt mondta, hogy a piac dolgozza ezt ki, és ez majd jön magától. Nem kényszerítjük ezt a piacra. Ám a TSO közötti regionális együttműködést buzdíthatjuk, és ilyen regionális központokat létrehozhatunk. Végezetül pedig, és itt van egy pont, ahol a bizottság nem vette figyelembe az ajánlást, létezik a kondicionalitás szempontja. mégpedig ne legyen finanszírozás egy olyan projekt számára, amely, olyan, amely egy olyan országban működne, amely nem felelt meg a harmadik energiacsomag előírásainak. Most kikapcsolódott a mikrofon, visszakapcsolódott. Mert a CEF eszközeit nem a tagállamok, hanem magán cégek és TSO-k kapják. Úgy gondolom, hogy az általános kondicionalitás a cég, azon cégeket és TSO-kat büntetni, akik nem is felelősek a harmadik energiacsomagban foglaltak alkalmazásáért, és ilyen módon ez visszavetnem egy sor projektet. Olyan úrral egy fél magán beszélgetést folytattam, és itt elgondolkoztam mindazon, amit mondott. Én annyit ígérhetek ma, nem egy általános kondicionalitást ígérhetek, ám az értékelésünk a CEF projekt pénzeinek értékelése kapcsán ezt ígérhetem, olyan kritériumokat alkalmazunk, amelyek a határon átnyúló hatással kapcsolódnak össze. Ezt a kritériumot úgy bővíthetnénk ki, hogy a kritérium alkalmazása során meg kell vizsgálni, hogy az összekapcsolt tagállamokban a piaci szabályokat figyelembe veszik-e, tiszteletben tartják-e, mégpedig úgy, hogy nem akadályozza semmi sem az infrastruktúrális rész teljes alkalmazását. Ezt a szempontot az értékelésbe beemeljük. Mondok egy példát nullát adnék az öt pontból, hogyha az egyik tagállamban mondjuk exporttilalom működne, hiszen ez egyértelműen tönkretenné az infrastruktúra használatát, hasznosságát. Ha tehát a bíró, bíróság nem horizontális alapon, hanem a CEF elemzéssel együtt egy ilyen célirányos alapként vizsgálná meg, mármint a számvevőszék, akkor a bizottság a kilencedik számvevőszéki ajánlást is el tudná fogadni. Engedje meg, hogy még két rövid észrevételt tegyek itt a szakbizottság tagjainak felvetései kapcsán. Az energiaszigeteket fel kell számolni, ennek prioritást kell adni, azt kell, hogy mondjam, hogy ez prioritásunk, a CEF finanszírozás prioritása. Örömmel számolunk be arról is, két nagy sikert is elértünk. Az egyik, a lengyel, litván interkonnektivitás, és ilyen módon a balti gázszigetet kapcsoltuk össze, valamint az Észtország-Finnország közötti kapcsolat létrehozásával a Finn gázsziget, Finnország gázszigetbeli státusának is véget vetünk. A CEF eszközeit erre használjuk fel. Másodszorban pedig a szűk keresztmetszettek, a bottelnekkek kérdése. Tónovszki úr, ön is egy nagyon fontos kérdést vetett fel. A loop flow-król beszélt. Hát igen, a loop flow-król mondottakkal egyetértek, és a market design kezdeményezésünkben, a piac belső működését szabályozó kezdeményezésünkben a, ezzel a szemponttal is foglalkozni fogunk. És úgy hiszem, hogy ezzel, de ezzel most már tényleg elmondtam mindent, amit mondani akartam. Köszönöm. Absolutely. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Teljesen világos volt a válasz, igazán profi a belső energiapiacról. Vinúr, van-e valamilyen záró megjegyzése? hogy hogyan tovább, ami a számvevőszéket illeti. Köszönöm, tisztelt elnök úr! Köszönet a képviselőknek, a bizottságnak, hogy üdvözölték a jelentést, illetve köszönet a megjegyzésekért. Elnök úr, ha megengedi, röviden reagálnék eh, mindenkinek a felvetéseire, és röviden szólnék a bizottság üdvözlő megjegyzéséhez is. Enko López úr először is a, az EU beruházás csökkentéseiről szólt. Én Dublinra utaltam, de a lényeg az volt, hogy az EU finanszírozás, ami rendelkezésre áll, relatíve nagyon kicsi az egész piachoz képest. Például általánosságban 0,6 milliárd euró évente az elmúlt pénzügyi időszak során. Ez a 0,6 milliárd a TSO-khoz és egyebekkel 14 millió. Ez nem a legnagyobb szeret a tortából, azonban nagyon fontos jelzés értékű, hogy a bizottság mire költi az adófizető keményen megkeresett pénzét ami a beruházásokat illeti, nagyon fontos, hogy megfelelő döntések szülessenek bizottsági szinten. Ebből a kontextusból értettük azt, hogy minden eurónak nagyon fontos, hogy hova kerül, fel kell mérni ezt, és mindenképpen megfelelő projektekbe kell beruházni. Csajtin úr azt mondta, hogy komoly voltam, és szigorú. Nem igazán akartam ezt a benyomást kelteni, Azonban nagyon fontos, hogy a számvevőszéknél kiegyensúlyozottan dolgozzunk, bizonyítékok alapján. És hát nyilván van még rengeteg tennivalónk a belső energiapiac teljes kialakításáig. Volt egy konkrét kérdés az instabilitás kockázatáról, és a német ö, szélenergia ö, volt a példa, amit említett, ami nem folyamatos. Aztán a hálózatok nagy kihívást jelentenek, ezért is emeltem ki ezt a kérdést. A belső energiapiac azonban egy ekkora földrajzi területen jó elképzelés, mert a kockázatokat ö, megosztja, hogyha mondjuk nem fúj a szél egy helyen, máshol fújhat. Ö, ha a nap egy részen süt, máshol lehet, hogy sötét van. Úgyhogy, ha összefogunk, akkor végül is a kockázatokat is közösen viseljük, ezért jó ötlet ez. Ami a lengyel-német kontextust illeti, valami regionális megoldás segíthetne. Lengyelország viszonylatában az ilyen előre nem látható német jelenségek kiküszöbölésére talán a lengyel hálózatban kellene keresni a megoldást. Rácsitis úr, köszönöm a megjegyzését. Érdemes megismételni, hogyha valami jó sztorit hall az ember, úgyhogy remélem ez így lesz most is. Ami a harmadik csomagot illeti, a jelentésünk 31. bekezdésébehez csak tegnap kaptunk aktuális adatokat. Azt hiszem 10 tagállam néz szembe jogsértési eljárásnak a 258-es cikk értelmében. Elképzelhető, hogy még meglátjuk, hogy mi lesz a személyes kapcsolatfelvétel egy-két esetben. Úgyhogy örülünk, hogy a bizottság megerősítette mi elképzeléseinket. Azt is jó hallani, hogy a bizottság az átszernek megfelelő hatásköröket biztosít, hogy a már létező feladatokat elláthassa, illetve újakról is hallottunk. Mi még ilyen messze nem merészkedtünk, de tökéletesen megértjük, hogy szükség lehet rá, és várjuk az eszer nagyobb hatáskörét, körét a jövőben. Szilékiatis úr a nemzetközi regulátorokról, hatóságokról kérdezett. Azt hiszem a jelentésben elég bizonyíték található arról, hogy nem eléggé függetlenek, nem tudnak úgy részt venni a feladatban, a megoldásában, amennyire kellene. Az aszer tárgyalások. Ha tényleg hajlandók a tagállamok egymás jó gyakorlatából, hibáiból tanulni, sokat segítene. Azt kérdezte, hogy beszélni-e más tagállamokról is, például Ciprusról. Hát egy jelentésben mindent nem tehetünk meg, nagy területet kell felölelnünk. A jövő évben két másik jelentés is megszeretik majd, amiért én vagyok felelős. Az éghajlati területen az 5-ből 1 euró elköltésével foglalkozom, illetve Bulgária, Litvánia vonatkozásában, de visszatérve Szikliati úr megjegyzésére, nagyon érdekes ez a ciprusi példa. Két héttel ezelőtt a 2016-os munkaprogramunkat is bejelentettük, és mi, mint számvevőszék, energetikai és éghajlati kérdéseket jelöltünk meg ebben fontosként. A EU 2020-as program keretén belül is nagyon fontos lesz, és az én feladatom az lesz, hogy az energetikát, éghajlatot felülvizsgáljam, ami hamarosan beindul, és remélhetőleg a jövő folyamán gyorsan lezárul. De először megvizsgálom ezt a ciprusi kérdést, mert ezek nagyon érdekesek számunkra. Korfod úr, köszönöm a megjegyzéseit. Konkrétabb példákat kért. Nagyon sok van a jelentésben, és vannak példányok kinyomtatott állapotban is. Elnézést kérek, hiszen az energetikai kérdésekben ön a szakértő, úgyhogy részletesebben szeretném majd ön tájékoztatni a különböző projektekről, területekről. De hogy röviden megemlítsem, hogy hol vannak a legmagasabb potenciális lehetőségek a tranzit számára, a saját fogyasztók és tagállamok számára is. Azt hiszem, hogy két nagyot már megemlítettem, és ez egyáltalán nem kritika, csak tények megállapítása. Franciaország potenciálisan nagyon fontos tranzitállam, mind az elektromos áram, mind a földgáz vonatkozásában. De hát persze vannak ö, nehézségek a francia belső piacon is, ö, a kapacitás ö, lehetőségek vonatkozásában, és hasonlóképpen Lengyelország is megint csak vannak ö, buktatók, hogy az interkonnektorokat hogy lehetne a legjobban, főleg az észak-keleti területeken felhasználni. Nagyon szívesen együttműködünk ezekben a témákban. Persze nem a határokon átnyúló projektekről van szó, ezt tudja a bizottság is, prioritásokat kell felállítani a tagállamokon belül is, hogy ezeket a nehézségeket el tudjuk hárítani. Regionális lehetőségek is vannak, megpróbáljuk a legjobb gyakorlat alapján követni a jövőben a lehetőségeket. Azt hiszem, Dániában vannak ilyenek, ott van Finnország, Észtország, mm, vannak dolgok, amik jól haladnak, vannak, amik kevésbé. Azt hiszem, az elnök úr is felvetette a jogsértési eljárásokat, Ami az ajánlások értékelését illeti, eredetileg ugyan elutasította a bizottság, de örülök, hogy átgondolták ismételten, és segítőkésznek minősítették. Tudom, hogy Sefkovics biztos úr, mint alelnök egyértelműen említette, azt hiszem az északi áramlatról beszélt, de azt is mondta, hogy az EU csak olyan infrastruktúrális projekteket támogat, amelyek az Energia Unió alapelveinek megfelelnek. Nagyon hálás vagyok, hogy ezen gondolkodnak, nevezetesen a feltételeken, és hogy ez működjön is. Végül is a végrehajtás nagyon fontos. Tehát köszönöm a kérdéseket, és remélem, hogy sikerült válaszolnom egyik-másikra. Köszönöm. PCI közös általános érdekű projektek, ECI, a közös érdekű projektek, ezek is kulcsfontosságúak. Köszönöm szépen tehát. Kedves barátaim, köszönöm ezt a remek vitát erről a rendkívül érdekes témáról, a belső energiapiacról, a számvevőszék részvételével. Köszönöm. Uh, well, next point következő napi rendi pontunk a 9-es pont. Az űrpiac felvevő képességéről szóló tanulmány, amelyet Laura del Ponte ismertet az Ipari Tanulmányok Központjától. Azt szerettük volna, és ennek fényében az ITRA bizottság a Policy Departmenthez fordult, amelyet az ITRE, amely az ITRE kérésére végezte el ezt a tanulmányt, amelynek, ahogy említettem, a címe az űrpiac felvevő képessége. Feladata, hogy értékelje az űr adatok iránti keresetet az Európai Unióban, az űr politika jövőjét, főleg a kiemelt európai projektek által generált adatokra gondoló Kopernikus Galileo, ezekre nagyon sok pénzt fordítottunk a Kopernikusra és a Galileóra, éppen ezért az adatokat nagyon fontos megfelelően felhasználnunk. Köszöntöm itt az Európai Parlamentben, örülök, hogy eljött, és most arra kérném, hogy ismertesse ezt a tanulmányt, ezt a jelentést. Space Market Uptake. Az űrpiac felvevő képessége. Yes. Uh, Köszönöm szépen ezt a kedves bevezetőt. Azt kell mondjam, hogy örülök, hogy itt lehetek ma, és ismertethetem önökkel ennek a rendkívül érdekes tanulmánynak uh, a megállapításait az Európai uh, Unióban az űr uh, piac szervező képességéről. Miért ilyen fontos ez az európai vállalatok és a polgárok számára? Tudjuk, hogy az elmúlt tíz évben az Európai Unió kb. 6 milliárd eurót fordított arra, hogy a saját űr infrastruktúráját kiépítse. A jelenlegi pénzügyi időszakban 11 milliárdot különítettek el ezen infrastruktúra kiteljesítésére. Ezek nagyon indokolt beruházások egyfelől azért, mert szükség van arra, hogy az Európai Uniót felruházzuk egy önálló, független űr infrastruktúrával, másodszorban pedig azért, mert a műhold alapú szolgáltatások és termékek az elvárások szerint hozzájárulhatnak az európai növekedési stratégiához. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a szocioökonomiai előnyöket értékeljük ezen projektek alapján. Ez tehát egy komoly szakpolitikai kihívás az Európai Unió számára, és pontosan ez ennek a tanulmánynak a célja, megvizsgáltuk, hogy milyen fellépések tervezhetők az Európai Unióban annak érdekében, hogy jobban felhasználjuk a köz- és a magánszférában ezeket az adatokat. A tanulmány eh, végrehajtása során különböző adatforrásokat eh, ötvöztünk, eh, egyfajta dokumentációs elemzést végeztünk a piaci jelentések alapján, a különböző szakpolitikai dokumentumokat, rendeleteket is felülvizsgáltuk, átvizsgáltuk és integráltuk ezt az elemzést a különböző érintett felek elvárásaival figyelembe vettük, tehát a végfelhasználókat is. Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek a hozzájárulásáért, ugyanis a szakértők, az érdekelt felek is nagyon fontos adatokkal szolgáltak. Mennyit, mit fordít az Európai Unió az űr infrastruktúrára? Alapvetően két kiemelt projekt van, az egyik a Galileo és a Copernicus, a Galileo az európai navigációs műholdas rendszer, amely helymeghatározó szolgáltatásokat biztosít, az amerikai GPS-szel egyenértékű, de kizárólag civil ellenőrzés alatt fejlesztették ki. A Galileo az EGNOS-ban integrált, ez pedig a GPS pontosságát és megbízhatóságát javítja már operatív. A Galileo 30 műholdból és eh, földi infrastruktúrából tevődik össze. A műhold eh, egy harmadát már eh, elindították. A Kopernikus egy másfajta projekt, ez egy földi megfigyelő rendszer, megfigyelési rendszer, amely lehetővé teszi, hogy az űrből megfigyeljük a Földet. Ezt azért tervezték, hogy információval lássa el a politikai döntéshozókat hat különböző területen, az atmoszféra, a tengeri környezet, a földi monitorizás, az éghajtváltozás és a civil biztonság. A projektek fejlettségi szintje eltérő, előzetes szolgáltatásokat már nyújtanak, és 2020-ra lesznek véglegesítve. Amikor a downstream űrpiacról beszélünk, itt olyan vállalatokra gondolunk, amelyek szolgáltatásokat és alkalmazásokat nyújtanak számos állami és magánpiaci szereplőnek. Ezek a vállalatok általában nem kapcsolódnak a hagyományos űrpiachoz, hanem a hagyományos űrpiacra támaszkodnak, ami a műholdas jelek fogását illeti, a Galileus és a Kopernikus esetében. Mi a jelenlegi helyzet az űrpiacon? A GNSS és az EU rendszer szempontjából elmondhatjuk, hogy mindkét piac növekvő tendenciát mutat, a KKV-k jelentősége fontos, ezeken a piacokon, ugyanakkor azt is megállapíthatjuk, hogy ha összehasonlítjuk az Egyesült Államokkal, akkor a downstream szolgáltatások felvevő képessége az elvárások alatt van, ez pedig főleg annak tulajdonítható, hogy Európában sokkal kisebb és töredezettebb az intézményi piac. Ez azt jelenti, hogy a védelmi szerződések az amerikai vállalatok esetében pénzügyi szilárdságot, pénzügyi erőt jelentenek. Ami a piacokat illeti, ez a piac jobban fejlett, nyilván ami a Galileo alapú alkalmazásokat illeti, itt a helymeghatározási applikációk az intelligens, az okostelefonoknak köszönhetően egyre jelentősebbek, és ami szintén a Galileo alapú applikációk terjedését elősegíti, ezek a különböző internetes szolgáltatások, ami pedig a földmegfigyelési piacot illeti, ez már más helyzet, ugyanis ez egy feltörekvő piac, amely gyorsan fejlődik, ugyanakkor gyorsan változik is, hogy alkalmazkodjon új piaci modellekhez, vállalkozási modellekhez. Elmondhatjuk, hogy a piacot főleg az állam, illetve intézményi fogyasztók jellemzik, és a tanulmányunkban megállapítottuk, hogy van két ágazat, amely nagy növekedési potenciált mutat, a mezőgazdaság, valamint a biztosítások területe. Ami szintén növeli a keresletet, az a különböző ö, ö, a földkörüli pályán mozgó szolgáltatásokkal kapcsolatos kereslet. Európában a műholdas adatok felhasználásával kapcsolatban bizonyos korlátok figyelhetők meg, ezeket öt kategóriába soroltuk, szakpolitikai, piaci, kormányzati, technikai és a képességek hiányára visszavezethető akadályok. Ezeket különböző kritikus szint alapján jellemeztük. Először is szeretnék arra kitérni, hogy mi véleményünk szerint a fő, a fő akadály. Egyfelől az ismert EU-s, európai technológiáktól való függés. Galileo esetében ez főleg azt jelenti, hogy a legtöbb alkalmazás, amelyet most kifejlesztenek, GPS alapú, másodszorban pedig fennáll annak a kockázata, hogy túl nagy a ráutaltság olyan műszerekre, amelyeket nem az Európai Unióban állítanak elő. A Kopernikus esetében a helyzet eltérő. A fő kockázat, amelyet megfigyeltünk, az az, hogy a Kopernikus az űr adatok szolgáltatója, egy amerikai vállalat óriási mennyiségű adatok tárolására, kezelésére van szükség, itt pedig egy nagy tárolási kapacitás szükséges. Eddig pedig azt kell mondjuk, hogy az amerikai IT vállalatok, mint a Google, a Microsoft vagy az Apple sokkal fejlettebbek, mint európai versenytársaik. Továbbá utaltam a piac töredezettségére. Ha megnézzük az európai piacot és összevetjük az amerikai-val, azt állapíthatjuk meg, hogy a nemzetbiztonsági okok miatt, illetve iparpolitikai okok miatt az európai piac lényegesen töredezettebb, és ha megnézzük a közbeszerzés kérdéskörét, általában a nemzeti pályázó az, aki előnyösebb helyzetben van. Ugyanígy figyelembe vettük az ágazat képviselőinek nem szisztematikus szerepvállalását, illetve a végfelhasználókat. Ez különösen igaz volt ezen két program kifejlesztésének kezdeti szakaszában, főleg a Kopernikusszal kapcsolatos szolgáltatásoknál. Amit általában megfigyelhetünk, az az, hogy az Európai űrügynökség és az Európai Unió megközelítése a program kifejlesztése során túlzottan az a, kutat, a tudományos és európai szükségletekre összpontosított, szemben a piaci igényeivel, ami nem igaz az Egyesült Államokban, ott ugyanis a felhasználók tanácsadó testületei állandó visszajelzést adnak a programok fejlesztésének folyamata során. Vannak egyéb kihívások is, amelyek konkrétan jellemeznek egy adott programot. A Galileo esetében az új műholdak elindításának késlekedése egy konkrét probléma. Ez az a magyarázható, hogy az Európai Ügynökség esetében az értékesített berendezések 40%-a kész a Galileo szempontjából, tehát már vannak beruházások, ezért nagyon fontos nem támasztani olyan további elvárásokat, amelyeket nem lehet teljesíteni. Ugyanígy az ágazat képviselői a piacon azt is, arra is panaszkodnak, hogy nem kapnak kellő támogatást az Európai Unió részéről. A Kopernikus esetében vannak más problémák is. A leglényegesebb az adatokkal kapcsolatos politika, illetve az adatokhoz való hozzáférést. Az előbbit 2013-ban hagyták jóvá, és megállapította, hogy nyílt hozzáférés biztosít a Kopernikus adatokhoz, ami minden bizonyal egy jó előrelépés, ugyanakkor a probléma az, hogy az adatokhoz való hozzáférés más, mint az amerikai fél által biztosított adatokhoz való hozzáférés, általában azért, mert az interfész nem felhasználóbarát, és itt nyers adatokról van szó, és ezeket nem hatékonyan tárolják. További probléma a Kopernikusnál a bonyolult irányítási struktúrája, ugyanis nagyon sok európai ügynökség illetékes a Kopernikus alapszolgáltatásainak biztosításáért. Az Európai Unió hogyan reagált eddig ezen problémákra? Nos, az Európai Unió különböző szinteken és különböző eszközök felhasználásával lépett fel, támogatta az űrkutatást, tehát az Európai Keretprogram, az űrkutatási keretprogram támogatást nyújtott. Véleményünk szerint eddig nagyon hasznos eredményeket mutatott fel, főleg ami az alapszolgáltatásokat illeti a Kopernikus esetében, de az általunk megkérdezett felek arról is tanúskodtak, hogy a programon lehet még javítani, annak érdekében, hogy jobban figyelembe vegye a piac szükségleteit. Továbbá a jogalkotási fellépés. Vannak az űr vonatkozású és kevésbé űrvonatkozású válaszok, a spektrumpolitika ugyanakkor a konkrét rendeletek megteremtik a feltételeket ahhoz, hogy kellő választ adjanak, a másfajta szabályozásnak kellő emelő hatása lehet. Az Galéria és a Kopernikus által nyújtott adatok olyan technológiákat támogatnak, amelyeket horizontálisan lehet felhasználni, és ezek az EU szempontjából nagyon relevánsak. Egy további fellépés pedig a figyelemfelkeltés volt, amely az állampolgárokat, a vállalatokat és a közigazgatást célozta meg. Ebben a kontextusban három lehetséges irányt azonosítottunk az Európai Unió számára a szakpolitika szintjén. Azt javasoljuk, hogy az Európai Bizottság koordináló szerepe erősödjön meg, annak érdekében, hogy túllépjünk az irányítási töredezettségen, amely jelenleg az űrpolitika terét jellemzi az Európai Unióban, ugyanis ennek alapja az Európai Ügynökség, a tagállamok és az Európai Unió beavatkozása, tehát egy erősebb irányításra van szükség. Ez lehetővé tenni azt is, hogy egy egységes megközelítést alkalmazhassunk egy új politika számára. Az ellátási akadályokat, korlátokat kell javítanunk, ehhez az adat hozzáférést kell javítani, és az adatok terjesztésének hmm. rendszerét. Ugyanígy fontosnak tartjuk azt is, hogy a kutatásfejlesztési programokat kapcsoljuk össze a vállalat támogató programokkal, hogy jobban értékesíthetőek legyenek a programok és az alkalmazások. Végezetül pedig a keresleti oldalt is szem előtt kell tartani. Először is fontosnak tartjuk, hogy változást idézzünk elő a közigazgatásban, másfelől pedig szoft intézkedéseket kellene alkalmazni, hogy előmozdítsuk az űradatok felhasználását, azáltal például, hogy a műhold alapú adatokat előtérbe helyezzük, vagy felhasználjuk ezen adatokat például annak céljából, hogy megállapítsuk az irányelvekkel való megfelelés szintjét. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm mindenkinek a figyelmét, és várom a kérdéseiket. Great. Köszönjük szépen, asszonyom, hát ez nagyszerű, nagyszerű. Very informative meeting on, on this report, so thank you very much. Informatív beszámoló volt ez arról a jelentésről, amelyet írásban is megkaptunk. Persze, kíváncsian várjuk a további vizsgálatokat, és igyekszünk az űrrel kapcsolatos háttéranyagot mindennapos munkánkban a legjobban felhasználni. Tosanovszki úr kér, kérdést tesz fel, és meg is kapja a szót. Köszönöm szépen. No, nezústalo. E, já... Nagyon köszönöm. Sajnos már nem vagyunk túl sokan itt a teremben, rövid leszek. Két kérdést szeretnék feltenni. A Galileo és a Kopernikus, ahogy ön is említette, nagyon érdekes infrastruktúra, Köszönöm, hogy beszámolt erről, ez biztos nagyon hasznos lesz nekünk. Tehát a két kérdésem. Kívülről hogyan látja? A fragmentációra kérdeznék rá. Nem kellene kihasználni azt a lehetőséget, amit ez a már létező ügynökség nyújt, amely a biztonsági szabályokat megállapította? Tehát nem lenne jó esetleg az ügynökséget felhasználni a Kopernikus kezelésére, mert még nem rendelkezik az megfelelő infrastruktúrával és paraméterekkel. Második kérdésem Európára vonatkozik. Abból kiindulva, hogy jobb legyen a, versenyképe, a versenyképességünk a németekhez, a kínai akhoz képest, nem lenne esetleg jobb, ha az afrikai vagy más piacokhoz tudnánk hozzáférni? a Galileo és a Kopernikus szempontjából is jó lenne ez. Nekem is van egy kérdésem, hogyan lehet ösztönözni a közférát? De persze a magánpiaci keresletet is figyelembe kell venni, főleg a légi és űr adatok tekintetében. Kérem, hogy erről is szóljon Biztos sok kérdésünk lesz még itt a szakbizottságban, de előtte persze el kell mélyednünk ebben az anyagban, öni a szó. Kezdem az utolsó kérdéssel, hogyan lehet tehát a magán ágazatot stimulálni. Nos, a Galileo alapú szolgáltatások tekintetében a keresletet már most is a magánágazat kereslete jelenti. A légi és űr megfigyelések és térképezheti szolgáltatások területén a magánágazat gyakran nem akar fizetni. Mondjuk, hogy az embernek van egy térképe az okostelefonján, vagy öm, időjárás jelentést akar, mert hát ezt megszoktuk hogy ingyen kapja meg. Tehát ezeket a szolgáltatásokat magától értetődően ingyennek vesszük. Nagyon nehéz azért pénzt kérni, megszokták az emberek. Tulajdonképpen van már egy kis ö, réteg, ahol pénzt lehet kérni, speciális szolgáltatásokért. De mondjuk az olyan szolgáltatás, mint a Google Earth, kvázi az egész piac szabályait meghatározta, és a Google úgy dolgozik, brókerként dolgozik, ingyen adja az információt. Az emberek pedig hozzászoktak ahhoz, hogy az információ ingyen jár. Ezért jelent ez egy olyan nagy kihívást, nehézséget, hogy ezen szolgáltatások számára kereskedelmi piacot teremtünk. Aztán egy kérdésben rákérdeztek a többi piacra, Afrika és más piacokra. Ezt még nem vizsgáltuk meg, ennek a meghódításának lehetőségét nem vizsgáltuk meg. Ám a Remote Sensing Company, vagy a távérzékelési társaság európai jelentésében szó volt erről a lehetőségről is. Ami pedig a piac fragmentációját illeti, nem egészen értettem, hogy az irányításban való töredezettségre, vagy pedig a piaci töredezettségre gondolt. Hát ebben nagy vita van az irányítási szervezet töredezettsége kapcsán, mondjuk a Galileo kapcsán ugye egy ügynökséget hoztunk létre, az Európai Globális Szatellita Ügynökséget amely a Galilea európai piaci bevezetésével törődik, de a Kopernikusszal nem jött létre még ilyen ügynökség, de ez is egy megoldás lehetne. Köszönjük szépen, de pontosan a előadását, a bemutatóját, köszönjük a hasznos tanácsokat, melyek arra vonatkoztak, hogy merre léphetünk tovább, milyen politikai szabályozásokra lehet szükség. A három észrevétele volt a legfontosabb számunkra, az első volt a leginkább megszívelhető számunkra. Köszönjük szépen, hogy eljött, köszönjük, hogy elkészítette ezt a jelentést. Röviden, kedves barátaim, a koordinátorok üléséről szeretnék beszámolni, legalábbis az asszisztensek számára, ha még valaki kíváncsi volna. De ez még mindig az ITRE szakbizottság ülése. Az ITRE-nek legalább egy tagja itt van, már pedig én ennen magunk előtt ülök. Itt ülök magam előtt, magunk előtt. Tehát új energiapiaci szabályozás március 17-én lesz a meghallgatás. Tehát nagyon fontos, még egyszer mondom, nagyon fontos. Aztán a civil globális navigációs szatellita rendszer, az ENF frakció kapja ezt a beszámolót, ezt a jelentést. A körkörös, körforgásos gazdaság, a elemek és gépkocsik um, végfelhasználása aldekapja meg. Körforgásos gazdaság, hulladék depóniák vagy tele, telepek jelentése alde. Körforgásos gazdaság, hulladék irányelv, ezt az SND kapja meg. Körforgásos gazdaság, csomagolás és csomagolásból származó hulladék, ezt a GUE frakciója kapta. Most már mindent tudnak, mindent tudok, én magam. Következő ülésünk február 22-én, 23-án kerül sor. Következő ülésünkre 22-én délután és 23-án persze ezt az 2016-ot írunk délelőtt és délután. 2016. február 22-23. Köszönöm szépen, minden jót!